Okay, um, welcome everybody. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit. A 9. napi rendi pontnál tartunk. Nagy örömmel üdvözlöm az OECD főtitkárát körünkben, Ángel Guria urat. Ő másodszor jött vendégségbe a bizottságunkhoz bizonyos vagyok abban, hogy nagyon érdekfeszítő eszmecsere előtt állunk. Nagyon sok érdekes dokumentumot adtam át az asszisztensemnek, aki kiosztja majd önöknek is. Különböző jelentésekről van szó, és bizonyára elérkezik majd az a pont, hogy ezeket is végig tárgyaljuk. De most bevezető előadására megadom Hulia úrnak a szót, és azután kérdésekre és válaszokra lesz lehetőség. Öt percben szeretném majd ezeket a kérdéseket meghallgatni, hogyha nem tudom érvényesíteni a fegyelmet, akkor majd kénytelen leszek blokkokban begyűjteni a kérdéseket, de remélem, hogy erre nem kerül sor. Köszönöm szépen! A titkárság remélem már kiosztotta azokat a dokumentumokat, amelyekre ma hivatkozni szeretnék általános tájékoztatást tartalmaznak ezek a világgazdasági helyzetről. Szeretném áttekinteni ennek a legfontosabb tételeit, és bizonyos kérdésekről beszélni az európai gazdaság kapcsán. Először is a válság még mindig itt van, nem múlt el, és négy örökséget hagyott maga után. Az egyik a 3% alatti növekedésnek az öröksége, az elmúlt éveknek a legalacsonyabb mértékéről beszélek, 4%-ra szeretnénk ezt feltornászni, de még mindig elmaradunk ettől a mértéktől, és ennek éppen a válság az oka. Az Egyesült Államokban már kezd megjelenni a növekedés a közigazgatási problémák ellenére, és függetlenül attól, hogy jelen van egy úgynevezett sequestration jelenség, ami megmutatja, hogy mennyire életképes az amerikai gazdaság. A kiadás erőltetett csökkentése nélkül egy másfél százalékkal még nagyobb növekedési rátát mutatna az Egyesült Államok. De emiatt a csökkentés miatt most már 4% alá tudta szorítani az Egyesült Államok az államháztartás hiányát. Így még gyorsabb növekedésre lehet majd számítani itt. Japánban a növekedés rem, várhatóan lelassul jövő évben, mert az idei ösztönzők nem fognak már működni jövő évben. 200-230 százalék a GDP-hez mért államadóság arányapánban ez az oka annak, hogy nem tudnak igazán stimuláló költségvetési politikát kialakítani. 2%-os infláció célzott meg Japán. Képzeljük el, hogy ezt el tudnák érni, addigra 250%-os volna az államadóság mérték a GDP-hez mérten. Most a 250-et megszorozzuk a 2%-kal, és eh, tételezünk fel egy 0%-os reál kamatlábat. Az azt jelenti, hogy a GDP-nek az 5%-át eh, évente ad eh, kamatfizetésre kell fordítani, ami azt jelenti, hogy évente 5%-os többletet kellene produkálni Ráadásul most Japánnak két számjegyű deficitje van, úgyhogy óriási átalakulásra lenne szükség és óriási erőfeszítésekre ehhez. Európa esetében a fellendülés kiegyenlítetlen és lassú, az eurozónán kívül még lassabb ez a fellendülés, de magában az eurozónában is a második évben tapasztalunk recessziót mínusz 0,4%-os növekedéssel. 1%-ra számítunk jövőre, már a pozitív teritoriumban, és 1,6%-ra 2015-ben, úgyhogy azért nagy hírünk nincsen. Magasabb a munkanélküliség, ez a válságnak a következő öröksége. Elfogadhatatlanul magasak ezek a számok, az OECD átlaga 8%, 16% a fiatalok körében, ezek az átlagok az OECD-ben. Az eurozónában 12% a munkanélküliség, és még növekszik is ráadásul. 25-30%-ról beszélünk olyan országokban a fiatalok körében, mint Spanyolország, Olaszország, 35% Spanyolországban, 50-55 százalék. Magas tehát a munkanélküliség, kétszerese háromszorosa az átlagnak az ifjúsági munkanélküliség, tartós munkanélküliség jelentkezik a fiatalok és az átlag körében is. És Say bad elements with the, with the És a képzésben nem résztvevőknek a, az aránya is egyre inkább növekszik. Mi a harmadik öröksége a válságnak? A harmadik örökség... Um, what do I mean by income inequality? How... A jövedelmek egyenlőtlensége növekszik. Összevetve a legalacsonyabb keresetű 10%-ot a legmagasabb jövedelem sávval, a legmagasabb 10%-kal. Kilencszeres a különbség, ami azt jelenti, hogy az egyenlőtlenség 30%-kal nőtt a válság óta. A válság előtt is nagyon súlyos volt a helyzet, de azóta még csak romlott. Egyesült Államokban 14-szeres ez a ráta Brazíliában 15, Mexikóban 25 szörös, de rossz a helyzet, és egyre inkább növekszik ez a szakadék, és ez alól egyetlen ország sem kivétel. Alacsony növekedés, nagy munkanélküliség, nagy egyenlőtlenség, és a negyedik örökség a bizalmatlanság a kormányjal szemben, az állammal szemben. Az úgynevezett Life jelentést nemrégiben hoztuk nyilvánosságra, illetve a Government at a Glance, vagyis az pillantás a kormányzatra című jelentést is. Ebből az derül ki, hogy milyen mértékben csökken a bizalom az állam iránt, és egyébként minden iránt az miniszterelnökök, a pártok, a multinacionális cégek, a bankrendszer irányában, és a nemzetközi szervezetek irányában is. Száz évig az az intézményrendszer, amit kiépítettünk, elveszítette az emberek bizalmát. Az állampolgárok már nem gondolják, hogy meg tudjuk oldani a problémákat, ez a valóság, és ez történik most. Ebben a kontextusban mozgunk, ezt az örökséget kaptuk a válságtól így diagnosztizálhatjuk a mai gazdaság gyengeségeit. Amerikai angolban van egy kifejezés, amelyből az derül ki, hogy négy hengerrel nyomjuk a gázt. Well, neither of the four cylinders is firing. Melyik az a négy henger, amiről most beszélünk, amik teljes gőzzel mozognak előre? A kereskedelem, a befektetés, a hitelezés és a brikországok. Mi történik ezzel a négy hengerrel? A kereskedelem 2 százalék, 3 százalék alatt marad ennek a bővülése. Egyébként 5-6 százalék volna a kívánatos és hogyha a problémákat nézzük a kereskedelmi tárgyalásokban, akkor azt látjuk, hogy még a határokon átnyúló kereskedelmet sem tudjuk előképpen élénkíteni. Most el is feledkezhetünk a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokról. Ezért nagyon fontos, hogy a TTIP tárgyalásokat előmozdítsuk. A világnak erre van szüksége egy hirtelen injekcióra, vagy egy infúzióra, és ez könnyen elérhető, ezzel érhetjük el a legnagyobb eredményeket. De ez a motor nem igazán működik, a kereskedelem nem ösztönzik előképpen a gazdaságot. A második pont, mi történik a befektetésekkel? A befektetések 1,7%-kal növekednek, 3-4% volna kívánatos, az USA-ban ez 1,5%. másfél százalék, és ez hosszú éve tart, ez a relatív stagnálás. Miért fontos ez? Mert a befektetések a jövő záloga, a jövő növekedésének a záloga, és ez most nem történik meg. Mi a helyzet a hitelezéssel? A pénzügyi rendszer helyreállításába vágtunk bele, Beszélünk az egységes szabályozásról, felügyeletről és a bankszanálásról, de a bankoknak az volna a feladata, hogy hitelezzenek, de ez nem történik meg. Az átlagos hitelezés bővülés az OECD-ben 0 százalék, ami, mint minden átlag, azt a tényt fedezi el, hogy az USA-ban és a Japánban bővülés tapasztalható, a többi térségben pedig ennek megfelelően, hogy a nulla kijöjjön, negatív a növekedés, mínusz 4 százalék Európában. Aztán a BRIC országok, ők voltak a motorjai a növekedésnek, most ők is lassulnak, úgyhogy mind a négy henger legfeljebb félgőzzel működik, és mit lehet tenni ezzel a négy negatív örökséggel? megoldás olyas valami, aminek szintén négy lába van, most használjuk a négy lábú szék vagy asztal metaforát. politika, strukturális politika, zöld növekedés, ez a harmadik, hiszen eh, a természet szempontjait is figyelembe kell vennünk és hogyha így folytatjuk, akkor falba fogunk ütközni. A negyedik pedig az intézményes szerkezet problémái. Alapvetően a strukturális problémák mit jelentenek? Sokszor emlegetjük a strukturális problémákat. Beszélünk itt az oktatási rendszerről, az újítások rendszeréről, a versenyrendszerről, az adórendszerről, az egészségügyi rendszerről, a munkaerőpiac rugalmasságáról, az árupiacának rugalmasságáról, ami azt jelenti, hogy a kutatás, fejlesztés, az egyetemi munka, a magán szektor, a piac összekapcsolódjon bizonyos pontokon. Ezek azok a kérdések, amelyekre strukturális problémaként hivatkozunk. Ez ahhoz is kapcsolódik, hogy hogyan tudunk készségeket fejleszteni, olyan készségeket, amelyek a versenyképességhez szükségesek. Három munk- év munkája eredményeképpen összehasonlítottuk a készségek és képzettségek helyzetét Európában. Ez a PISA-tól különböző felmérés, hiszen a 15 évesekről szól, December 3-án jön majd ki az új jelentés, 17 országot hasonlít össze az oktatással kapcsolatban. De mi most a felnőtt oktatásról beszélünk, hogy megfelelő készségekkel rendelkeznek-e a munkájuk ellátására, és nagyon érdekes eredményekre jutottunk. Korea például a legrosszabb állapotban bocsátja ki az fiatalokat a munkaerőpiacra, és mégis ott jelennek meg a legjobb készségekkel, de az Egyesült Királyságban nincs igazában különbség a kifutó és a munkaerőpiacra belépő generációk között. A következő a kérdés. Nem csak a diplomáról van szó, hanem azokról a készségekről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki kellőképpen el tudja végezni a feladatát a munkaerőpiacon. Tehát a készségek, képzettségek kérdése is nagyon fontos, a kompetenciák kérdése, és strukturális, szociális kérdésekről beszélünk, bármilyen megkötöttek is a költségvetéseink, mindig van lehetőség arra, hogy a legkiszolgáltatottabbakat védelmezzük, több millió áldozata van a válságnak, 48 millió ember munkanélküli az OECD-ben ma, 15 millióval több ez, mint a válságot megelőző időszakban, ez a nagy probléma még az USA-ban, még ha jobban teljesítenek is, 15 millióval több munkanélkül van, mint a válság előtt. Végül pedig szeretnék egy szó, néhány szót szólni a bankrendszer helyzetéről Európában, és azután megkezdhetjük a kérdéseket és válaszokat és azután még az adórendszerről is szeretnék szólni záró megjegyzéseimben. Általánosságban a bankrendszer helyreállítódóban van, javította a helyzetét az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, aztán Európában is megjelent a banki válság, az USA-ban kezdődött ez, és ott kezdődött meg a, a kilábalás is először. Nagy döntéseket hoztak, gyors döntéseket. Mi pedig ettől elmaradtunk Európában. Még mindig előttünk áll sok banknak az újratőkésítése. Olyan bankokról beszélek, amelyek a bankrendszerben fontos szerepet töltenek be. Az EKB megkezdte ezt a munkát, és remélem, hogy ez valóban eredménnyel fog járni. Ez a harmadik nekifutásuk, az első nekifutásra nem sikerült a tesztnek megfelelni, azután pedig az államadóságoknak a banki portfóliókban való jelenléte okozott problémát, úgyhogy ez alkalommal átláthatóságra van szükség, komoly lépésekre és szigorra, hogy valóban hiteles legyen ez az intézkedés sorozat az OECD azt szorgalmazta, hogy nem feltétlenül jogilag, de válasszuk külön a kereskedelmi banki tevékenységeket a befektetési banki tevékenységektől, hogy ne alakuljon ki megint ez a perverz keveredés, ami a válsághoz vezetett, és a Basel 3-as szabályoknak is meg kell felelni, már ami a tőkeátételt illeti. És végül, de nem utolsó sorban beszéltem ugye a bizalomvesztésről, és ennek az egyik oka, hogy az állampolgár azt látja, hogy a gazdagok elviszik a pénzüket adóparadicsomokba, a multik pedig nem fizetnek adót. Ezért eh, a középosztály, a kis- és középvállalkozások, amelyek nem nemzetközi szinten eh, fejtik ki a tevékenységüket, azok, akik a terheket viselik a G20-ak az OECD-t megbízták azzal, hogy próbáljunk elmozdulni az automatikus adóügyi információcsere irányába. Ma 120 ország folytat információcserét, de csak kérésre. Ez az OECD normája most, de most ambiciózusabbak szeretnénk lenni és hatékonyabbak, hogy automatikusan történjen meg az adóügyi információcsere. 60 ország már, vagy 62 most véglegesítjük ezt Jakartában. Ennyi ország már csatlakozott a programhoz, jövőre valószínűleg további 50-60 csatlakozik hozzá, a cél az automatikus információcsere, de még ennél komplikáltabb kérdés, hogy az automatikus információcsere azt is jelenti, hogy az a törvényeket megpróbáljuk még jobban érvényesíteni. A BEPS projekt amiatt vált fontosá, mert 60-70 éve mióta a Nemzetek Szövetsége vagy a Népszövetség létrejött, aggódunk az a kettős adóztatás miatt. És aztán olyan sikeresek voltunk, hogy kettős nem adóztatás történik, hogy a multinacionális cégek egyáltalán sehol nem fizetnek adót. És most van az első alkalom, hogy a G20-ak minden tagja Kínától Mexikóig és az Egyesült Államig, vagy az Egyesült Királyságig, Németországig mindenki egyetért abban, hogy egyetlen közös célunk van, az államoknak pénzre van szüksége. És ezért most azt a feladatot kaptuk, hogy a nemzetközi adószabályokat reformáljuk meg. A legutóbbi G20-as találkozón Szentpéterváron Putyin elnök, aki a vendéglátója volt ennek a találkozónak, úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg ez a legnagyobb forradalom, ami valaha történt, vagy legalábbis az elmúlt száz évben a nemzetközi adó rendszerben. Ezen dolgozunk tehát, erre szerettem volna egy kis kitekintést adni. Most nagyon kíváncsian várom az önök kérdéseit, észrevételeit, gonosz megjegyzéseit. Köszönöm szépen. Ja, okay. Köszönöm szépen, biztosan át kellett ugrolni a néhány pontot a jegyzeteiben de ezeket majd bizonyal feltárhatjuk a kérdések alapján, úgyhogy biztosan felhasználjuk ezeket. Ezt a bizottságban nagyon aktívan foglalkozunk adókérdésekkel, és talán ezért mondta, hogy nem csak az adó kérdése hiányzik más országban, de az EU-ban is érzékelhető ez a hiátus. És talán hasznos lehet, hogy nyomást gyakoroljunk a kormányokra, hogy olyan területeken tegyenek lépéseket, ahol nem csak ezen ciklus, hanem az előző ciklus során sem ö, tehettük meg ezeket a lépéseket. Erről szólt a jelentésem és az csalások témájában. Első kérdésünk a néppárt köréből Pablo Zába alelnök részéről. Követ... Köszönöm szépen. Szeretnék spanyolul beszélni, főtitkár úr. Teljesen egyetértek azzal, amit elmondott ma reggel, de van egy nagy kérdés, a hitelezés kérdése. Ön azt mondta, hogy az átlagos növekedés 0% a hitelezésben. Spanyolországban mínusz 4%, pontosabban mínusz 20%, 4% mínuszban az Európai Unió átlaga. És kezdjük látni a fényt az alagút végén, de ahhoz, hogy konszolidálni tudjuk ezt a növekedést, egyetértek azzal, hogy hitelezésre van szükség. És ez a hitel eh, kiszáradás vagy hitel szűkösség nagyon nagy probléma Spanyolország számára. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy meginduljon a hitelezés? Mit lehet eh, tenni annak érdekében, hogy eh, ez a hitelezés valóban működjön? Az EKB mit tehet annak érdekében, hogy meginduljon a banki hitelezés. Ennyit a hitelezésről, ami pedig a TTIP megállapodást illeti az Egyesült Államokkal. Ebben is egyetértek önnel. Nagyon jó lenne, hogyha Európában mindenki tudatában lenne, hogy milyen nagy veszélyeket rejt a jelenlegi helyzet a kereskedelemben Európa számára is. Ez eh, a megállapodás nagyon nagy jelentőségű véleményem szerint, és nagyon örülök, hogy ön is védelmébe vette. <coughs> Eh, Szeretnék köszönetet mondani az észrevételeiért, és el kell mondanom, hogy a hitelezés akkor indul majd meg, hogyha a bankok újra tőkésítettek lesznek. És hogyha lezárul az a folyamat, eh, amelyet az banki unió fémjelez, amikor eldől, hogy ki felügyeli a bankokat, ki szabályozza a bankokat, és hogyan fogjuk kezelni azt a helyzetet, hogyha csődbe megy egy bank, vagy fizetésképtelenné válik de hogyha csak egyszerűen tőkére van szükség egy banknak, nagyon nehéz tőkét előteremteni egy bank számára. Ki fogja újra tőkésíteni akár átmenetileg is a bankokat a kormányok, vagy pedig lesz majd egy központi mechanizmus, amelyben egyesítjük az erőinket. Ezeket a definíciókat meg kell alkotni minél hamarabb, hogy normalizálódjon a hitelpiac. most kevesebb bank van veszélyeztetett helyzetben, de mégis nem állt helyre a bankok helyzete, tehát ennek érdekében rendezni kell a helyzetet. A likviditás helyreállítására nagyon nagy szükség van. Jó jeleket tapasztalunk, hogy helyreáll a normális helyzet, de nagyon fontos, hogy az intézményes aparátus rendelkezésre álljon, hogy a bankok is tudják, hogy milyen irányban kell elindulni, és hogy a szabályozás hogyan alakul a jövőben. Ami pedig a kereskedelmi megállapodás kérdését illeti. Nos, a kereskedelemben van egy nagy probléma, alacsony a növekedés, nagy a munkanélküliség, nagyok a jövedelmi különbségek, és az intézmények is válságban vannak, és ez protekcionizmushoz vezet, és ezért ez a protekcionizmus egyre több helyen felüti a fejét, egyre nagyobb fenyegetést jelent a nemzetközi kereskedelemre. Ez vonatkozik az kamatlábakra, a kereskedelemre és a nemzetközi kereskedelemre is protekcionizmus érvényesül. Ezért a protekcionizmus ellen minden erőnkkel, minden eszközünkkel fel kell lépnünk, mert nagyon veszélyes a gazdaságra nézve és a gazdasági növekedésre, fellendülésre nézve. És sokkal erősebb ez most, mint korábban bármikor. Másrésztről, hogyha sikeresek lennénk ebben, hogyha leállnak a nemzetközi tárgyalások, és regionális szintre húzódunk ezekben vissza, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a befektetések 20%-a a kereskedelem, 30%-a a nemzetközi kereskedelemnek köszönhető, úgyhogy egy ilyen leállás vagy kudarc nagyon nagy blokkot jelentene a fejlődésben. Beszélek most az csendes óceáni szövetségről, illetve a dél-amerikai országoknak a kereskedelmi megállapodásáról. Olyan országok ezek, amelyek vagy már OECD tagok, vagy pedig be fognak lépni. Minden esetre a híres TTIP-et támogatni fogjuk, és szeretnénk elősegíteni ennek a megkötését úgy gondolom, hogy ez minden európainak és minden amerikainak az érdekeit szolgálná. Uh, Muchas gracias, eh, secretario general, por su respuesta. Köszönöm szépen a válaszait. Szeretnék még arra rákérdezni, hogy ön szerint az EKB hol tehetne többet, mit tehetne többet, hogy a hitelezés beinduljon, Ön mit gondol, mit tudna még többet tenni az LKB a KKV-k irányában történő hitelezés megindulása érdekében? A beruházási bank és a központi bank nagyon sokat dolgozik ezen, több pénzt kölcsönöz, mint az világbank vagy az összes bank összességében. de ennek a, a hitelezésnek tovább kellene folynia a másodlagos bankokon. 18 bank országnak a bankjáról beszélünk, és a központi bank nagyon jó szolgálatot tett, amikor a bankrendszerben megszűnt a likviditás. De most nincsen arra hatósága vagy hatásköre, hogy ráparancsoljon a bankokra, hogy, hivat, hogy hitelezzenek. A nemzetközi intézményekre, illetve nemzeti intézményekre van kihatása az LKB működésének, de ez nem a központi bankra tartozik, hanem a nemzeti kormányzatokra, hogy élénkítsák a gazdaságot és a hitelezést, és segíteni kell a bankoknak, hogy a, hite, hogy a kockázat megosszon, megosszódjon, de ez nem feltétlenül csak a központi bank feladata. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialista frakcióban Elisa Ferreira, a következő hozzászóló. Portugál fog beszélni, köszönöm. Lehet is nagyszerű. Köszönöm, hogy eljött körünkbe. Tisztelt Főtitkár úr! Három kérdéssel állnék elő. Elsőként azt tenném fel, hogy az eurozóna helyzetét hogyan látja. Pontosabban azt a tényt, hogy az Egyesült Államoktól különböző módon az Európa, eurozóna nem mutatja a kilábalás jeleit. Van egy ugyan egységes devizánk, és van egy világon egyedülálló tapasztalatrendszerünk ennek működésével. Ám önök mi a meglátása, milyen ajánlásai volnának? Mi az a tanulság, amely levonható ön szerint a válság után az eurózóna jobb működése érdekében? Érintettem már az Európai Központi Bank szerepkörének módosulását. Lehetne talán a költségvetés ellenőrzésére is kiterjeszteni a bank hatáskörét. Tehát ön szerint Európa mit tanulhat a válságból, tanulságokból, mit vonhat le az OECD segítségével? A második kérdésem az volna, hogy vajon az államháztartási rendszerek reformja, ahol egyébként az OECD is komoly munkát folytat, tehát hogyha az adó elkerülést nem tudjuk megakadályozni, akkor elveszítjük a politikai hitelünket, legitimitásokat az állampolgárok szemében is, és a, a, a, elvesznek azok a források, amelyek a bérek, a nyugdíjak és egyéb kifizetések mögött állhatnának. Tehát ez a folyamatos adóelkerülés a nagyvállalat, különösen a nagyvállalatok részéről hogyan volna megelőzhető, megakadályozható. Harmadik kérdésem, a globalizáció korát éljük, a válság is megmutatta, mennyire függünk egymástól világszerte. Ön szerint milyen mértékig lehet nemzetközi szinten a Bretton woods rendszereket föntartani. Nem kéne megvizsgálni a Bretton woods rendszer még fönnálló intézményeit, hiszen a globalizáció egy erősebb harmonizációt tenne szükségesé. És köszönöm szépen, hogy Portugál hallgatott. Eu relançamento da zona euro. Köszönöm szépen. Az eurozóna kérdésében említettem néhány strukturális ö, nyitváló kérdést. A kvázi nulla kamatlábak működnek, állnak fenn gyakorlatilag Európában, az eurozónában. Olyan, itt de kimerült a, a, az a fiskális kapacitás, amely a kamatlábak kiigazításából adódhat. A válság és recesszió hatására itt tart jelenleg a szakpolitika. A szakpolitika most pedig a hiányokat és a, az adósságokat kell valahogy leépítsük. A fiskális expanzió eszközrendszerint mondtam nem áll rendelkezésre, vagy jó rész kimerült. Tehát a probléma elsősorban strukturális szerkezetváltást igényel, és aztán fennáll egy, egy társadalmi, ökológiai, szociális kérdéssel is kapcsolódik. A struktúrális ügyekkel kapcsolatban beszéltem a képzésről, az innovációról, és arról is, hogy olyan kompetenciákra, szaktudásokra van szükség, kompetenciákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a deregulációt. Említettem az adórendszerek problematikáját, és az ebbe adódó kérdéseket. Jelenleg a munkát nagyon súlyos adóterhek terhelik, a tőkét is egyébként, Úgyhogy, de feltétlenül az kell játszik, hogy a munka, munkaterhei kisebbek legyenek. És a, a, a tőke vagy a tulajdon adója, adóztatása kevésbé zavarja, torzítja a gazdaságot. Tehát nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy a munka érettetesen drága legyen. Nagyon sok európai országban tapasztalható ez, hogy, hogy a legmagasabb adóterhek és egyéb illeték terhelődnek a munkára. Tehát egyrészt munkahelyet akarunk teremteni, másrészt rettetesen drága a munka. Ez egy ellenmondás, felmerül a kérdés, mit tehet az LKB. Az LKB már most is elég alacsony kamatlábakat tart fenn, hogy ezeket még lejjebb vigyék, nos hát nem tudom. Az LKB ugyanakkor bír bizonyos rugalmassággal és amely 18 tagállamot kell képviselni a központi bank, nem tud olyan, akkor rugalmassággal működni, megfelelően, mint, mint a, a, a Fed vagy a Japán jegybank. Akár az adósságok felvásárlásában sem. Említett az adóelkerülés jelenségét és annak súlyosságát. Mindenképpen szembe kell nézzünk ezzel, az adó elkerülés valóban egy égető probléma, és említett a Bretton woods rendszer ö, hiányosságait. A G8 szak szerintem nem kielégítő rendszer, a G20 szak akkor bírnak egy olyan funkcionális architektúrával, de hát ez tovább kell fejlődjön, ahogy az OECD és a többi Bretton Woods rendszerből adódó szervezetet is tovább kell reformálni, formális vagy informális munkamódszerekkel ö, ellátni úgy, hogy szemben tudjon nézni a valóságos mai helyzettel. thank you very much. I, I'm... Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy megállítottam, hogyha túllépjük az öt perces határidőket, akkor a, akkor a képviselőknek nem jut majd szó. Aldéjé most a szó, ezért én ragadom meg a mikrofont. Először is szeretném megköszönni az OECD által végzett tevékenységet, a, az adat, adóalap erózióval kapcsolatban, és a a, a transferekkel kapcsolatban. Nemrég beszéltünk a nem pénzügyi információkról szóló irányelvről, és úgy döntöttünk, hogy az agresszív adótervezés miatt sokkal kiterjedtebb kell, kell, hogy legyen ennek az információknak a köre, úgyhogy jó, hogy ezzel kapcsolatban is javaslatokat tesznek. Köszönöm szépen ezt. A szakbizottság többsége az én oldalamon van. Attól tartunk, hogy a júri bizottság egy kicsit gyengébben fog majd fellépni. Általában azzal szoktak érvelni ellenünk, hogy nem szabad megelőzni az önök tevékenységét, nem szabad önök előtt lépni. Úgyhogy én szeretném hallani az ön véleményét erről a kérdésről. Az átláthatósági kérdés mellett újra és újra felbukkan az a történet, amikor a vállalatok arra panaszkodnak, hogy a köz pénzek átláthatósága csak az adóhatóságokra vonatkozik, és hogy ennek követelése bűnügyi jellegű tevékenység lenne, és, és, és, és hogy nem lehet követelni azt, hogy az érzékeny információkat közzétegyük. Ezért ezt is megkérdezném öntől, hogy valóban ehhez hozzá szabad nyúlni? Egyetért ön ezzel jogos az a kérdés, vagy jogos az ettől való óckodás? Köszönöm szépen. A BEPS az, le, a le, az egyik legizgatóbb, iz, izgalmasabb, legígéretesebb, átfogóbb kaland, amelybe bocsátkoztunk, és mindenki azt mondja, hogy ez rendkívül nehéz feladat lesz. E, pontosan ezért ennyire ígéretes. Az automatikus adóinformáció csere ö, ö, azt fogja majd biztosítani, hogy nem lesz hova elbújni az adóparadicsomokba. Tehát jogérvényesítünk. A jog szerint ki kell fizet, be kell fizetni az adókat. Ezt mi most el fogjuk érni, már pedig eddig úgy, úgy működtünk, hogy olyan jogszabályokat alkottunk meg, amelyek pontosan azt tették lehetővé, hogy elkerüljék az adófizetést. Tehát a jogszabályok megváltoztatására van szükség, mégpedig minden egyes országban, amely ehhez a kerethez tartozik. Tehát az, hogy egy, egységesítünk, az nem azt jelenti, hogy minden adó, adórátának ugyanannak kell maradni. Minden ország megtartja a saját adó, adóját, de el, elérhetővé kell tenni az összes információt. Nem lehet, hogy valaki bárhova elbújhasson és ne fizessen adót. Azon kívül a vállalat, amely saját területén profitot termel, mégpedig sok profitot, és ott, ott munkahelyeket is teremt, ez mind nagyon rendben van, de akkor adót is kell fizetni a megtermelt nyerességből. Aztán még felvetett egy nagyon specifikus kérdést. Az OECD és a G20-ak keretén belül is dolgozunk az adókkal. Kína, India, Brazília is részt vesz a munkában és ennek keretében olyan javaslat készlettel fogunk előállni majd körülbelül másfél év múlva, amely ebbe az irányba fog haladni. Azt ajánlom önöknek, illetve hát, hogyha megengednék, akkor én akár ide is küldeném őket, jöjjenek el önökhöz hogy mondják el, hogy miről szól majd ez a jogalkotás, ez a szabályrendszer. Hiszen egy szabályrendszerre van szükségünk, csak nem lehet, hogy több rendszer legyen, mert ahogy megtöbbszöröződnek a szabályok, akkor mindjárt el lehet valahol rejtőzni, mindjárt el lehet kerülni az adófizetést. Tehát ez most egy fantasztikus jó keret lesz, jó olyan rendszer lesz, amelynek segítségével megduplázhatjuk a törekvéseinket. Az önök politikai támogatására viszont szükségünk van ahhoz, hogy ezt megtegyük. Az átláthatóság, az információ közzététele minden egyszerre, nagyon gyenge az a kifogás, amivel néhány ország él, tehát az, hogy ennek a követelése, a közététel követelése az a törvénybe ütköző az átláthatóság és a közzététel kell, hogy legyen a standard, ez kellene, hogy legyen a normális, az magától értetődő, és ezért indítottuk el ezt a bizonyos alaperózió elleni fellépést. Na most a transfer árképzés. Nagyon közel van itt is a megoldás meg kell nézni, hogy mások eh, hogy csinálják ezt. Eh, például, eh, ha megnézzük, hogy hány Google létezik a világban, vagy hány Apple, vagy hány Starbucks, hát csak egy van. Akkor hogy adóztatjuk meg őket? Hol vannak a szellemi tulajdonjogok? Hol vannak, ho, honnan származnak a dolgok? honnan származik a munkavállaló. Ez az egész új rendszer mind az éterben van. Hogy tudjuk a technikának ezt a teljesen új módját, világát megragadni, és utána megadóztatni? Ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell próbálnunk megoldani, és minden segítségre szükségünk van ahhoz, hogy ezt megtegyük önöknek is. Ugyanígy, úgyhogy dolgozzunk együtt. Elnök, köszönöm szépen. Az először megpróbáljuk az információkat összegyűjteni, tehát az adók összegyűjtésének eszközeit keressük meg, és utána lépünk tovább a további feladatokkal. Az ECR nevében valaki föl fog szólalni? Dag. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy köszönöm Guria úrnak ezt az optimista bevezetőt. A gazdasági előretekintésben az OECD azt javasolja, azt írja, hogy a monetáris politika, amely az Egyesült Államokban jelenleg kiterjedőben van, vissza fog majd esni, az Európai Uniós monetáris politika pedig expanzívabb kell, hogy legyen annak érdekében, hogy meg, megálljuk, megfeleljünk a nyomásnak hogyha az amerikaiak kevesebb dollárt adnak ki, akkor az Európában több eurót kell kibocsátani. A mexikói forradalmi párt, ami körülbelül az EPP-nek felelhet meg, ez, ez, ez követeli egy bizonyos ne, intézményi forradalom elindítását. Hát nálunk kétségtelen, hogy Európára is kihatással van mindez, például az, az vállalkozások, a kormányok és az állampolgárok is sokkal magasabb költségek mellett tudnak majd kölcsönt fölvenni. Hogy hat tehát mindez az eurózóna országaira, ami ott, ebben az országunkban történik? Köszönöm. Azért ajánlottuk, hogy differenciált legyen az monetáris politikához való hozzáállás, mert a különböző gazdasági régiók más és más szakaszban helyezkednek el. Az Egyesült Államok nagyon agresszívan, nagyon alacsony rátákat vezetett be, és amikor kifogyott a helyből, akkor kezdte el a quantitative easing, a minőségi megoldását, tehát most a központi bank magától az országtól vásárol adósságot annak érdekében, hogy a kanatlábakat lenyomja, és nem csak rövid távon teszi ezt, hanem a twist műveletek segítségével hosszabb távon is teszi ezt, és jelzálogokat is vásárol annak érdekében, hogy a kamatlábakat középszinten illetve két-három évre megtartsa alacsony szinten. Valószínűleg majd az a, a Bank of England is követi a példájukat, és például Japán is. Mert ez lehetővé tette, hogy a válság kevésbé legyen súlyos hogy gyakorlatilag mesterségesen alacsonyan tartották ezeket az értékeket, és így ezek gyorsabban tudnak növekedni. De a Fed nem, nem teheti meg azt, hogy naponta eh, egy 100 eh, milliárd dollárral többet tesz a mérlegére. Eh, azt mondják, hogy az, az ösztönzőket, vagy mondjuk csak gyengébb ez. Azt mondják, hogy havi 85 millió helyett 80, 75, 70, 60 legyen. Ez olyan, mint azt mondanák, jó hír ez. Elveszem. Elveszem a kortizon szívgyógyszerét valakinek, és azt mondja, ez ma jobb, ettől jobban, jobban leszel. Ezt mondja, köszönöm doktor úr, hogy azt mondja, hogy doktor adja vissza a szívgyógyszeremet, bele fogok halni. Ugye mindenki retteg, és a, a pénz kimegy a fejlődő országok felé. A Fed ö, problémája előrelátható volt, elkerülhetetlen volt, sőt, szinte kívánatos is volt, mert jelzi, hogy normálisan működik a rendszer, és a normalitás kell legyen a norma. Magától értetődik. Na most Európát vizsgálva. Európa még nincs, nem tart itt. Miért nem? No azért, mert a növekedés éppen, hogy pozitív, sőt, általában az eurozónában akár negatív is lehet, jövőre lehet talán pozitív növekedés a gazdaságban, ezért továbbra is szükség van az alacsony kamatlábakra, hogy valamiképpen konszolidálják tovább is a helyreállást. Japán flörtöl 15 évig a defláció politikájával. Japán 200 os inflációt szeretne produkálni. Most 0,9-nél tartanak óriási munkával, vagy talán 1%-nál. Nagyon laza és nagyon agresszív monetáris politikát folytatnak Japánban. Megduplázták a pénz rendelkezés állását két évben. 270 trillió jenre mentek föl a pénzkibocsatással. Miért teszik ezt Japánban, és miért támogatjuk ezt a folyamatot? No, azért, mert ott szükség van rá. Arra van szükség, hogy ösztönözzék, stimulálják a, a gazdaságát. Fiskális oldalon is kell egy kicsit ösztönözni, és szerkezetváltásra is szükség van. Ugyanakkor világos, mutatja, hogy milyen szakaszai vannak ennek a folyamatnak, amelyen mindennyien átmegyünk, és persze abszolút más és más regionális monetáris politikát javaslunk, attól függően hol tartanak a folyamatban, és a gazdaság felegysége az azon részén menj, hol tart. Ez szerint differenciálunk. Köszönöm most a zöldek nevében. Sven Kigold a következő. Jó reggelt, köszönöm. Úrja úr. Először is jó volt Várok, hogy feltegye a tolmács. Németül? Megbirkózik a mondandóm ez a különös nyelven? No tehát. Először is köszönöm, hogy világosan fogalmazott a bank, európai bankrendszer státuszát illetően, meg az adósságfék kapcsán kifejtett gondolatait is köszönöm, meg azt, hogy erőteljesebben szét kell választani a szereplőket. Egy kicsit más felé kérdeznék most. Az OECD, én kis gyerek voltam még, amikor Jeffrey Owens, ha először talál, vagy hát fiatal voltam, amikor owens találkoztam, ő akkor civil szervezetekkel tárgyalt, beszélt az adópolitika és adó együttműködés kérdéséről. És akkor nagyon meglepett az, amikor azt olvastam, hogy munkatársai, először Caroline Silverstein például, az OECD-t ott hagyta, és egy, a Baker McKenzie ügyvédi cégnél helyezkedett el, ahol a transferár kérdésekkel is foglalkoztak. Aztán Mary Bennett, az egyik vezető, az oecd ugyanehhez a jogi céghez, ügyvédi céghez ment át. Aztán Jeffrey Jones tíz év munka után maga is átment, ő meg az, az Ernst Younghoz. És ezt nagyon világosan fogalmazott, ahol azt mondta, idézem, Jeffrey, az adópolitikai és adminisztrati vezető szerepe az OECD-nél sajátságos nemzetközi perspektívával fegyverezte fel őt az adópolitikai és adóigazgatási kérdésekben. 20 év munka után Jeffrey az OECD-ban folytatott adópolitikai munkáját befejezte és hozzánk jött át. Hát ez egyfajta ö, csendőrből pandúr váltás, és hogyha a nemzetközi szinten ilyen nyilvánvaló érdekütközések adódhatnak. Meg felteszem a kérdést, hogy önöknek az új nál milyen mechanizmusok vannak arra nézvést, hogy legalább ilyen közvetett, közvetlen összeférhetetlenségek ne adódjanak. Tehát az, amit egyszerűen elősen egyszerűen eladni azt a tudást a piacon, amit felhalmozott valaki az OECD-ben való vezető szerepével. Ilyen esetekben hogyan lehetne szabályozni az ilyen, oldal, az ilyen, ilyen párfordulásokat? Hogyan lehet ezzel ellen fellépni? Vielen Dank. Äh, this is a very important issue. Köszönöm, ez nagyon fontos kérdés ez. Ugye felmerül a kérdés, hogyan lehet összeegyeztetni a, a személyek jogait egy, egy, egy élet munkája után, vagy hosszú évek nemzetközi szervezetnél, vagy akár közszervezetnél, vagy akár egy intézménynél szerzett tapasztalat birtokában, miért ne tudna a magánszektorban, magánszférában kiaknázni ezt a tudást egyrészt, másrészt ezt a, a forgóajtó jelenséget és az érdek összeférhetetlenséget hogyan lehetne egyeztetni. Van egy úgynevezett cooling off periódus, egy ilyen lehűlési átmeneti időszak, a, a, amelyet alkalmazunk, és ezt tiszteletben tartották az illetők, és amikor új munkájukat eh, ellátják, ugye azért is jó az átmeneti időszak, mert ez alatt ki tudjuk képezni az illető személy munkatársai közül azt, aki átveszi majd a helyét. Először is hagy gratuláljak önnek, és másosban hagy mondjam el, hogy a legutóbbi az önöknél lefolytatott összeférhetetlenségi szabály szigorítás az európai összefüggésben. Ez mindenképpen gratulációra érdemes, és nagyon érdekes. És példamutató gyakorlat, mi is megvizsgáljuk, hogy mit lehet ebből átemelni hozzánk. Ez egy folyamatos kérdés egyébként ez. Az Egyesült Államokban is például Látjuk, hogy a, hogy a, a, a, a kvázi pénzügyminiszter átmegy bankelnöknek, a bankelnök meg, meg elfoglalja a, a miniszteri széket. A Goldman Sachs elnöke Bob Rubin vagy Paulson úr bankelnöki széket cseréltek fel a bank szabályozói szerepkörre kormányposzton. És ez természetes dolog Amerikában, viszonylag rövidek az átmeneti cooling-off periódusok a váltások között. Más kormányzati kultúrákban magasabb, hosszabbak ezek az átmeneti időszakok, amelyek megkövetelnek. Ugye, akkor mit feltétlenül nagyon körültekintőek kell, hogy legyünk, nagyon nagy figyelemmel kell legyünk erre. Az OECD-ben nem csak ez kell, hogy aggasszon bennünket, hanem az is, hogy, hogy nekünk nem csak azért, mert nekünk kell végrehajtani azt, amit mi, mi papolunk, hanem azért is, mert a kormányokat mi kell segítsük a, a korrupció ellenes harcban, határon tranzakciókban is, a legmagasabb etikai szinteket fenntartva a közbeszerzési politikák létrehozásában és végrehajtásában. Ez egy... Nem tudom, miért minden közbeszerzés kapcsolódik a hollandokhoz, de úgy látszik, a hollandok jól tudják, hogy kell a legolcsóbban legjobbat vásárolni. Tehát nálunk is működik a Dutch rendszer, aztán az iránymutatások, a nemzeti kontaktuspontok rendszere, amelybe be tartoznak ezek hatáskörébe, nem csak etikai, hanem akár emberjogi kérdések is. A bangladesi Rana Plaza üzemcsarnok összeomlása után azonnal ülést tartottunk az OECD körében, ahol több egyéb témák mellett ez is naprendre került, és, és vállalatok reflektáltak is már azóta már, hogyan javították ingatlan, vagy hát a épület politikájukat. Nagyon fontos, hát hogy folyamatosan rajta legyen a kezünk, meg a szemünk ezeken a témákon, és mivel a zöld párt tagja, meg kérem olvassa el a London School of Economics-ban tartott konferencia hozzászólásomat, amely a zéró kibocsátások elérése címet viseli. Köszönöm, jól értem azt, hogy keményítik a szabályokat, vagy sem? Elolvasom a beszédét, szívesen, hogyha megígéri, hogy a forgóhajtó politikájukat szigorítják majd az OECD-nál. Válasz. Igen, mi ezen dolgozzunk, és az önök hozzászólásai és hozzállása itt, az európai intézményekben azt kell szolgálja, hogy kemény legyen a szabály, rugalmas, ugyanakkor működőképes, és legfőképpen átlátható. Mert el kell kerüljük az összeférhetetlenségeket, de nem csak azokat, hanem azok ö, ö, látványát is. Hogy, mert nem csak valami szabályosnak, szabályos kell legyen, hanem szabályosnak is kell látszódjék. Mert ha nem, akkor alássa a hitelességet, és az lényegi kérdés. Úgy gondolom, hogy ezzel lényegében válaszolt a kérdésekre. Ráadásul 7 eh, percre túl is léptük a megadott időt. Az EPP koordinátorát kifelejtettem az első kérdéskörben, úgyhogy most eh, sorra kerül. Eh, Jean-Paul a párizsi kapcsolat miatt bizonyára nagyon érdekes neked az OECD kérdése. Igen, hogyha egy kis viccel kezdhetem. Az OECD központja egy kastélyban van, És hogyha az adózásról beszélünk, akkor tudjuk, hogy sok skizofrén hozzáállást tapasztalunk. A tolmácsolásban egy kicsit elsikadt a megígért vicc, ezért a magyar tolmácsolás elnézést kér. Franciaországnak nagyon fontos, hogy újra visszaszerezze versenyképességét, és ehhez megfelelő adóintézkedésekre is szükség van, taxref- adóreformra. A kérdésem a következő. Hogyan vélekedik azokról a javaslatokról, amelyek az adógyi jogszabályok felülvizsgálatáról szólnak? Az OECD milyen tanácsot adna a miniszterelnököknek, hogy olyan adógyi politika alakuljon ki, amely a növekedést és a méltányosságot is egyaránt támogatja. Köszönöm. Holland elnök úrral novemberben találkoztunk, hat nappal azelőtt, hogy bemutattuk volna a Franciaországról szóló országjelentést, amelynek a címe a növekedés újraindítása. Ez a célunk tehát a jobb szakpolitikák kialakítása a növekedés elindítása érdekében. Múlt októberben Angela Merkel-lel találkoztunk, és ő megkapta a Németországra és az eurozónára vonatkozó jelentést. Koljó úr az ön által említett kastélyba meghívott minket. Általában ilyen jelentéseket készítünk, ezt például Görögország számára állítottuk össze, ezek teljes körű gazdasági elemzést tartalmaznak az adott nemzetgazdaságról. Ez egy rövidebb és célzottabb jelentés, egy villámdiagnózis úgymond. Tartalmaz különböző diagramokat és gyakorlati ajánlásokat 10-15 kérdéskörben, amelyek a legnagyobb jelentőségűek, ami a versenyképességet illeti. Mit is mondtunk a francia elnöknek a kutatásfejlesztéssel kapcsolatosan, a szabályozási kerettel kapcsolatosan, az állami igazgatás hatékonyságával kapcsolatosan, az adóigazgatás reformjával kapcsolatosan. A cél az oktatási rendszer reformja, a szakképzés reformja, a foglalkoztatás bővítése, Franciaország 32 milliárd eurót költött szakképzésre, és csak 12%-a jutott el a munkakeresőkhöz ennek az összegnek. Ez ugyanaz az összeg, mint amit munkanélküli járadékokra fordítanak. Ez egyfajta költségvetési átcsoportosítást jelent. Franciaország helyzete a globális értékláncban nagyon fontos kérdés, erről is egyeztettünk az elnökkel, két-három órás megbeszélést tartottuk. Jelen volt az IMF, a Munkahogyi Világszervezet, illetve a Világbank elnöke. Ez a jelentés az ötödik jelentés, Oland úrnak ezt átadtuk. Ez azután a nap után történt, hogy megnyerte a parlamenti választásokat. E Szepenna Moszkovicsivel is tárgyaltunk, és az volt a kérésük, hogy hozzuk nyilvánosságra ezt a jelentést. Ő azt mondta, hogy többségében egyetetek a megállapításaival, nem mindennel, de a szociális partnerekkel meg kell osztani, illetve a közvéleménnyel ezt a jelentést, mert ennek az utánkövetésére is szükség lesz. Tehát nagyon nyilvánosan dolgozunk, nagyon láthatóan, egyfajta párbeszédbe próbáljuk bevonni a vezetőket. Mexikóban, Indiában ugyanezt tettük. Xi Jinpingnek is átadtunk egy ugyanilyen dokumentumot Kínára vonatkozólag, ami kitért Kínában az átlag jövedelmekre is például. Ez egy újfajta dialógus mód a vezetőkkel. Hát nagyon remélem, hogy nem veszíti el Olandúr ezt a jelentést. Ez a fajta hatékonyság eléggé relatív. Thank you very much. Uh, now uh, for the S&D Annie Podimata. S&D nevében uh, Márta. Köszönöm szépen, Sharon. Gondolom görögül nem beszél, mert már felsorakoztatta a, a nyelvi repertoáját, úgyhogy akkor mégis angolul fogok beszélni. Kicsit visszatérnék a nem túl optimista, de nagyon gondolatébresztő bevezetőjének a megállapításaira. Négy örökségről beszélt, a jelenlegi helyzet elemzésében, az eurozóna tekintetében alacsony növekedés, magas munkanélküliség, jövedelmi egyenlőtlenségek és az állampolgárok bizalmának elvesztése az intézmények irányában. A második ponttal kapcsolatosan szeretnék valamit mondani. Leírta a helyzetet, és ön is tudja, hogy a programozási országokban ez sokkal rosszabb, bizonyos országokban pedig még inkább, Görögországról beszélek konkrétan. Hatodik éve van recesszióban, nagyon magas a munkanélküliség, súlyosak a jövedelmi egyenlőtlenségek, és ö, veszélyes mértékben megingott a közvélemény bizalma az állami intézményekben. A jelenlegi helyzettel milyen szakpolitikai intézkedésekkel lehetne javítani. Ez a fő kérdés, de van egy kiegészítő kérdés a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan. Az én kérdésem, ön szerint ez a súlyos helyzet, amit ön is felhál, felvázolt, elkerülhetetlen következménye volt bizonyos döntéseknek, amelyeket a válságra válaszul tettünk meg? Voltak stratégiai hibák abban a receptben, amit mi elfogadtunk válságkezelési gyógyszerként? Nagyon fontos tudni, hogy tanultunk-e a hibáinkból, hogyha mondjuk voltak ilyen hibák, és a szakpolitikai intézkedésekben, abban a szakpolitikai mixben, amit alkalmazunk az eurozóna egészében, illetve konkrétan a programozási országokban, valóban a jó lépéseket tesszük meg? Olyan szakpolitikai intézkedéseket hozunk, amelyeknek a célja a növekedés fokozása, a munkanélküliség csökkentése, különösen a fiatalok körében, az egyenlőtlenségek csökkentése, illetve a közvélemény bizalmának a helyreállítása Végül pedig ön úgy gondolja, hogy Görögországnak alacsonyabb lesz a növekedési rátája, mint amit most a bizottság és a görög hatóságok előrejeleznek. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, hogy ön mire alapozza ezeket a becsléseit? Köszönöm. I think you've been given the... Azt hiszem, hogy kiosztották ezt a statisztikai grafikont krokodilnak nevezzük, mégpedig azért, mert az egységenkénti munka költség Görögország, Franciaország, Olaszország, Írország, Spanyolország és Németország esetében így néz ki. Már 15 éve tehát nem tegnapi jelenség ez. Ugye azt kérdezte, hogy hogy kerültünk ide, miért kell most ki ilyen fájdalmas módon kiigazításokat tennünk. 15 éve van az a helyzet, hogy a jövedelmek magasabbak, mint a termelékenység. Németországban pedig a termelékenység volt magasabb a jövedelmeknél. 10-12 éve ugyanaz a valutánk, ugyanazokat kamatlábak, a kereskedelem, a befektetés ugyanolyan szabályok mentén működik. És ezért hatalmas szakadék támadt, ezt nevezzük a krokodil állkapcsának. Hát most mi történik itt, hölgyem? Vegyük Spanyolországot. 10%-os az államháztartási hiány, a 25. oldalon a dokumentumban ez is látható. Tehát a GDP 10%-a. Portugáliában szintén. Olaszországban, Spanyolországban. Hol vannak ezek az országok most? Nulla, vagy éppen, hogy picit pozitív mérleg főszegeket látunk, mert kiigazítások történtek, a krokodil kezdi becsukni a száját, a felső szakasz országai lassan lefelé mozdultak, Németország pedig nagyon lassan, de emeli a jövedelmeit, és remélhetőleg a hazai keresletet fejleszti ezzel. Tehát reméljük, hogy lesz majd egy bizonyos konvergencia. Most azt próbáljuk meg megtenni, hogy a munkaerő költségeket leszorítjuk, ugyanakkor emelni próbáljuk a termelékenységet. Hol van Németország folyófizetési mérlege. Most kb. 7% körül van, de ez már nem csak az európai, hanem a világbeli helyzettel is összefügg. Persze, Németország tehetne többet azért, hogy a többi országban a kiigazítás ne legyen annyira fájdalmas. Az lehet, de mindenképpen kiigazítás történik, mégpedig történelmi mértékű kiigazítás, amely egy olyan trend, tendenciát próbál megváltoztatni, ami nem volt realisztikus. Most már elkezdtük látni ennek a kiigazításnak az eredményeit. és ez majd a költségvetésben is meg fog mutatkozni, illetve abban, hogy ezekben az országokban is kicsit pozitívabb a mérleg. Elnök, köszönöm, most már rendkívül nehézségekkel küzdünk idő szempontjából. Még négy kérdést kaptam, illetve felszólaló vár még, és hogyha nem fejezzük be a kérdésünket időben, akkor nem fogunk választ kapni. Márpedig azért jövünk, jöttünk ide. Elnök, lehet, hogy először Werner Langennek, aztán Van Goghnak, Bokros úrnak, majd Lambert úrnak adom meg a szót, és amikor még azt gondoltam, hogy lesz ksdi idő, akkor azt is beszámítottam. Langen úr, köszönöm szépen. Tehát amikor a krokodil becsukja a száját, akkor sem lesz még minden jó. Azt hiszem, hogy ez a leírás, amit a végén elmondott, tehát hogy az export szempontjából erős Németország nem csak az eurozónában, hanem Ázsiában is majd változtásokat teremt, ez így nem igaz. Az én kérdésem az, hogy már 20 éve mérgelődöm azon, hogy az O.E.T. OECD a szakoktatás értékét nem ismeri el. Németországban a mesterleveleket biztosan össze lehet hasonlítani egy szak középiskolai vagy egy felsőoktatási intézmény, más országbeli felsőoktatási intézmény diplomáival, és az OECD-net már nagyon régen kérjük, hogy egy bachelor szinttel egyenrangúan kezelje ezt. Hogyha megnézzük, hogy milyen a fiatalok körében a munkanélküliség, akkor az OECD-nek el kell ismernie, hogy ez a kettős oktatási rendszer nem lehet rossz, amikor az ember iskolába is jár, és szakképzést, gyakorlati szakoktatásban is részt vesz. Hát ő nagyon jól ismeri a kapitalizmust. Én kérem, hogy az önök nagyon ö, ö, hiányos, nem megfelelő ö, képzés, értékelő, összehasonló rendszerét változtassák már meg, hogy a németekhez hasonlóan legalább a 6-7 százalékos egy legyen a fiatalok munkanélküliség, és ne 20. Igen, most először a kérdések következnek, mondja az elnök, és majd a végén jönnek a válaszok. Liam a következő felszólaló. Köszönöm szépen. A Trojkáról szóló anyag társ szerzője vagyok azt mondják, hogy a jövedelmek a versenyképességhez képest túlságosan magasak, hát ezt az emberek nem nagyon szeretik hallani. Én megkérdőjelezném az ön túl magas munkaerő költségére vonatkozó elemzését. Nem a szociális védelem és a jövedelmek magasságával van probléma, hanem az a probléma, hogy az országokban a piacon nagyon kicsi a kereslet, és nagyon alacsony a jövedelme, nagyon a term, alacsony a termelékenység. Ez a munkanélküliség oka. Tehát a termelékenység csökkenése az, ami megmagyarázza a munkaerő költségének emelkedését. Ez egy olyan probléma Európában, ami nem ellátási probléma. Ezt ezen elgondolkozott ön az értékelése során? Köszönöm, most Bokros úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán uh, a költségvetési politikával kapcsolatosan feltennék egy kérdést. Ami a költségvetési politikát illeti négy uh, fontos tényező játszik fontos szerepet. Nem csak a deficit és az államadóság, hanem a költségvetési ágazat mérete és szerkezete is számít. A kérdésem a következő. Melyek a legfontosabb reformok arra nézve, hogy csökkenjen az állami, illetve költségvetési szektor mérete, különösen Dél-Európában, illetve hogy a költségvetési ágazatnak a szerkezete javuljon. Köszönöm. And last, Philip. Végül pedig Philip. Üdvözlöm Guria urat. Csak egy megjegyzést tennék, az ön által mondottakat a bankreformról, a az adóelkerülés megelőzéséről támogatom. Ön azt mondta, hogy a TTIP az egy alacsonyan függő gyümölcs, amit szükséges leszakítanunk, de azt nem tagadhatja, hogy legfontosabb célja ennek a megállapodásnak a nem tarifális kereskedelmi akadályok leküzdése, de tudja, hogy ezek általában környezetvédelmi, egészségügyi és szociális normákból állnak. Tudom, hogy az OECD egyenlőségről szóló tevékenysége miről szól. Nem gondolja, hogyha ezeket a nem tarifális kereskedelmi akadályokat célozzuk meg, akkor tulajdonképpen emelni fogjuk majd a nyomást a, a társadalmon belüli egyenlőtlenség kialakulása irányában. Köszönöm, akkor Werner kérdésére válaszoljon, kérem, elnök úr. Készségek, készségek, készségek. Én úgy gondolom, uram, nem értek egyet önnel az, abban, hogy az OECD nem értékeli a szakképzést. Azt próbáljuk pontosan elmondani, hogy mennyire értékes ez. Csak az a probléma, hogyha a szakképzést nem fejezzük be, nem kapunk diplomát, és akkor nincs a kezünkben semmi. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha egy olyan rendszert állítanánk föl, ahol egy egyéves szakképzés után lehet egyéves képzésről szóló diplomát kapni, három év után egy három évről szóló, és akkor ez megváltoztatná a piac mentalitását. Ugyanis, hogyha az ember valahol félúton elhagyja a képzést, abba a képzést, akkor végül is nem, nem kap semmit nem lehet mindenki egyetemen, egyetemi hallgató, de bárki valamiféle szakképzést el tud sajátítani. És most először fordult az vele, hogy elő, hogy 24 országot összehasonlítottunk készségek szempontjából pontosan azt mondjuk, pontosan arról beszélünk, hogy nem csak a képzésről van itt szó, hanem arról, hogy a képzés aztán hogy váltható olyan készségekké, amelyek relevánsak a munkaerőpiacon. És milyen munkaerőpiacról van szó? Nem arról, amelyre, a, a, amely most, a, a, amelyre a szakképzés irányult feltétlenül, hanem a valódi való világban él létező munkaerőpiacról. Ugyanis sajnos arról van szó, hogy a szakképzés nem mindig felel meg a valós igényeknek. Több millió munkanélküli van, ugyanakkor több ezer vállalat keresi az alkalmazottakat, és nem találják meg, mert a készségek nem felelnek meg a követelményeknek, az igényeknek. Tehát természetesen a kettős képzési rendszer nagyon fontos, és Németországban nagyon sok ilyen jelenség van. Mindenkit nagyon érdekel Németország most, mert annyira sikeresen kezelték a munkaerőpiac helyzetét. A magánszektor, a szakszervezetek, a kormányok hogyan, hogyan kommunikálnak egymással, hogyan lehet megtartani az embereket a vállalatoknál. Ez egy olyan modell, amely a válságra való válaszadás modellje, és szeretnénk ezeket a jó gyakorlatokat máshova is eljuttatni azt mondja, kolléga, hogy nem a kereslettel, hanem a kínálattal van bal. Hát majd hát az a baj, hogy a növekedés alacsony, hogyha az ember nyitott, hogyha piacon van, el akar adni valamit, de azt nem akarja senki megvenni, akkor nyilvánvaló, hogy a növekedés csökken. De ez nem feltétlenül kell, hogy hatással legyen a munkaerő költségekre. Ugyanis a termelékenység az olyan dolog, amelyet meg lehet mérni meg tudjuk mérni, hogy az ember óránként vagy naponta mennyit termel. És akkor ebből aztán azt is lehet látni, hogy több évre kivetítve milyen a tendencia. Hogyha megnézzük, hogy a jövedelmek hogy emelkedtek, és azt látjuk, hogy a termelékenységhez képest jobban emelkedtek, akkor azt, az egy dolog, de ez nem a válság alatt következett be, ez nem az utóbbi másfél or, ó, év alatt megjelenő tendencia, hanem 15 éves tendencia. És ezért van jogosultsága a mi véleményünknek. Ez a ez az, ez az egy darab papír, ez tulajdonképpen egész történetet mond el, rengeteget megmagyaráz abból, ami az legutóbbi 15 év során az Európai Unióban lefolyt. De tulajdonképpen ez az, amit megmagyarázunk ezzel a grafikonnal. Tehát az a kérdés, hogy a közszektor, illetve a pénzügyi szektor hogy tud fejlődni. Nem az a feladat, hogy minden kormány ugyanolyan méretű legyen, minden közigazgatás ugyanolyan méretű legyen, hanem annak a lehetőséget kell megadnunk, hogy a költségeket mindenhol csökkentsék. Ugyanakkor viszont a szükséges közszolgáltatásokat szolgáltassák, mégpedig a lehető legalacsonyabb áron mindenki számára. Azok a vállalatok, amelyek állami tulajdonban vannak, most anélkül, hogy itt a privatizáció és a liberalizálás kérdését érinteném. Fontos, hogy egyenlő esélyekkel versenyezzenek a többi vállalattal. Nagyon sok helyen lehetne jobban végze, végezni a munkát, az adóbehajtás területén is, de a közszolgáltatás nyújtása rendkívül fontos jelentőségű. Például vegyük az egészségügyi rendszereket. Az egészségügyi rendszerek kérdése tulajdonképpen a legfontosabb kérdés minden országban az egyes állampolgár számára. És látjuk, hogy ott a költségek milyen sebességgel emelkednek. Ez pedig bizony fenyeget minket, mert rendkívül nagy gazdasági problémát teremt majd azzal együtt, hogy ugye látjuk, hogy a demográfia merre megy, egyre több az idős emberek száma, egyre nagyobb az idős emberek száma, és ez is nagyon nagy terhet fog majd róni a rendszerekre és a költségvetésekre. Azon kívül az, a kérdés, az is felmerül az a kérdés, hogy az a típusú ö, szociális szolgáltatás, gondozás, amelyre az időseknek szüksége van, lehet, hogy drágább, mint a más korcsoportokra vonatkozó egészségügyi szolgáltatás. De most emiatt mondhatjuk azt, hogy a válság miatt nem engedhetjük meg magunknak, hogy megpróbáljunk javítani a helyzeten? Nem jelenti azt van egyáltalán lehetőségünk arra, hogy például az orvosok honoráriumát szabályozzuk, vagy a kórházi rendszereket megreformáljuk. Vagy például azt, hogy a kezelések különböző rendszereken, milyen, különböző rendszerek milyen kezelésekre adnak lehetőséget, hogy milyen hozzáférés, hogy milyen költségek vannak a különböző rendszerekben mindig a legjobban bevált gyakorlatokra kell figyelni, és azokból kell megpróbálni tanulni, annak érdekében, hogy lássuk, hogy a leg, lehető legjobb minőségű szolgáltatást hogy lehet a lehető legalacsonyabb áron nyújtani. Hiszen itt végül is erről van szó, hogy a korlátozott mennyiségű pénzt hogy fogjuk majd felhasználni. Lambert úr kérdésére válaszolván, az alacsonyan függő gyümölcsökkel kapcsolatban. Én azt mondtam, hogy mire van lehetőség, és tudom, hogy sokkal komplikáltabb ez az egész helyzet, mint ami ennek kinéz. De pontosan azért komplikált a helyzet, mert az ön által említett okok miatt nem tudjuk ezt megtenni, és ennek semmi köze nincsen az adózáshoz és a kiadásokhoz. Lehet, hogy 3-4 százalékról van szó, valahol van, ahol 2 százalékos az, az, ez a szám, de azt nem mondhatjuk, hogy ti csökkentsetek adót, és akkor mi majd cserébe valami más csökkentünk egy másik területen, az a, autókra vonatkozó kiadásokat, nem tudom. Az a legjobb, hogyha mindenhol csökkentés van, tehát kölcsönösen lefegyverzünk. A legfontosabb arra gondolni, hogy kell, hogy legyen egy olyan értékteremtő lánc, amely itt elkezdheti a működését, és teljesen mindegy, hogy Ruandában vagy Németországban dolgozunk, kell, hogy ennek az értékláncnak az egyik részét valahova, valahogy mi állítsuk elő. Tehát, hogy hogy járuljunk hozzá valamivel. Az egész világra kellene, hogy vonatkozzon ez a rendszer. Tudjuk, hogy Németország például nagy autó exportőr, de tulajdonképpen mindegy, hogy mit exportál. Az a kérdés, hogy hogy hogy teszi azt. Például szolgáltatásnyújtást is lehet exportálni. Németországban például a a termelékenység a termelői iparban nagyon nagy, a szolgáltatásnyújtásban a versenyképességük viszont sokkal alacsonyabb. A kínaiak és az amerikaiak közötti összehasonlítás például, ha azt nézzük, hogy az értékek hogy növekednek, sokkal alacsonyabb a, a, a tendenciák, mint ahogy azt azt a számok tükröznék, úgyhogy itt egészen új valósággal kell most szembenéznünk a statisztikai területen. Nem tudtuk ezt eddig, és hát fogalmazzak úgy, tegyük fel a kérdést, hogy hogy lehet például az export szempontjából a versenyképességet megítélni. Például, hogyha eltávolítjuk az import előtt álló akadályokat de azt is meg lehet csinálni, hogy az importot drágábbá tesszük. Az a fontos, hogy kereskedelmi szinten nyissunk, és pontosan ezt tesszük meg ma. És hát ezt nem lehet megtenni, hogy csökkentsük a kereskedelemmel kapcsolatos bürokrácia mennyiségét, hogy hány napig tart egy bizonyos engedély megadása, vagy bizonyos áruk átengedése nyilván egy ilyen kereskedelmi megállapodáson belül nagyon sok elem létezik. Az a fontos, hogy segítsük a kereskedelmet, mégpedig úgy, hogy amit megtermelünk, az tényleg juthasson is ki a piacra. Egészen másképp kell nézni a világkereskedelmet. Ez nem ilyen adok-kapok kérdés, hogyha te nekem adsz valamit, akkor én majd adok neked valami mást érte. Nem ilyen cserekereskedelemről van szó. A kereskedelem vissza kell, hogy térjen a, annak az, abba az állapotba, ahol a kereskedelem a növekedés legfontosabb hajtómotorja. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a lelkes fordulót. Átfedésben a mi munkánk az önökével, sok van, remélem, hogy nem fog díjat követelni azért, amit a irányelvünkben majd megjelenhetünk az önök gondolat, ön gondolataiból. Most fel kell készüljünk Semet a biztos fogadására. Átadom Pablónak az elnöki szerepkört, amíg sajtótájékoztatot tartok, aztán mindjárt visszajövök majd. Pabló, köszönöm, hogy addig átveszed. start. Uh, Kérem, mivel késésben vagyunk, nagyra értékelném hogyha elkezdhetnénk az eszmecserét a adóügyi és vám unió, valamint adó, csalás elleni harc és audit témákért felelős biztossal. Két szekcióra bontjuk párbeszédet, 60 percben az EU statisztikáról, a második 60 percben pedig az adóbevétel kérdésekről fogunk tárgyalni. Először a biztos úrnak adom meg 10 percre a szót, hogy az e statisztikákról számoljon be. Addig. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Nagyra értékelem, hogy itt lehetek a szakbizottság körében. Röviden összefoglalhatom azokat az eredményeket, amelyeket közösen értünk el. Jó alkalom ez arra is, hogy a legkritikusabb, még nyitva álló jogalkotási témákat említsem, és az Európai Statisztikai Rendszerben futó projektekről számot adjak. Hadd kezdjem azzal, hogy meglemítek néhány konkrét eredményt, mely a bizottság és az EP közötti szoros összeműködésből adódott. A gazdasági megfigyelés és koordináció új követ szerepköröket határozott meg nemzeti és európai szinten is a statisztikai rendszerekkel kapcsolatban a gazdasági politikai intézkedések. És az, a statisztikai alapok hitelessége világosan ö, megfogalmazódott a bizottság. Erőteljesebb eszközrendszer kapott arra, hogy a államhatatási hiányok statisztikáit ellenőrizni tudja, amelyeket a tagállami hatóságok nyújtanak be, upstream adatokat is beleértve a kormányoktól Egy Delegált dönt jelentéskört kapott a bizottság, ennek a parlament is hozzájárult, hogy vizsgálódhassék részletesen is, ha úgy gondolja, hogy a kormány statisztikák manipuláció nyomait viselik. Ezen túl a parlament kezdeményezése volt az is, hogy a Sixpack-ben egy világos garanciát irányoznak elő a szakmai függetlenség tekintetében a, a statisztikai hivatalokban ezen túl az önök szakbizottsága nagyon aktív szerepét játszott abban is, hogy finomították a statisztikai indikátorok rendszerét, melyek a makrogazdasági hiányok feltárására szolgálnak. Mindezek kulcsfontosságú kérdések, és fel, kiváló eszközök a bizottság, és különösen az Eurószat kezében garantálják a kulcsfontosságú gazdasági indikátorok magas minőségét. Az elmúlt időszak bemutatta azt is, hogy nem ha nincs megfelelő kontrolleszköz, akkor nem lehet garantálni a minőséget a statisztikákban. Az átláthatóság és számok kérhetőség voltak az Európai Statisztikai Program vitájának homlok terében 2013-tól 17-ig tart ez az időszak. Az Econ szakbizottság konstruktív módszertana és ez a támogatás, amit nyújtott, segített abban, hogy hatékony pénzügyi forrásokat találjunk az európai statisztikák javítására. Egy másik komoly vállalkozás volt az ESA, az elszámolási, tagállami elszámolási rendszerek revíziója volt, és ennek a módszert a nemzetközi számviteli sztenderdek bevezetésének igénye nyilvánvaló volt, és megkérdőjelhetetlen ugyanakkor. A konkrét elemekkel kapcsolatos tárgyalások nagyon nehéznek bizonyultak. A bizottság nagyra értékeli azt a támogatást, mert a parlamenttől kapott a legsúlyosabb ilyen vitákban ezek a kulcsfontosságú témadossziék már sikeresen lezáródtak, és elkezdődött a végrehajtása az új ESZA rendszernek. Másodszorban szeretnék utalni a még nyitva a jogalkotási témákra. Több egyéb kezdeményezés várja az önök figyelmét és jogalkotási lépéseit. Kétség kívül áll, hogy a legkritikusabb ezek közül az úgynevezett statisztikai törvény. Egy legfontosabb jogszabály volna ez, az európai statisztikák, illetve a Nemzeti Statisztikai Hivatalok és az Eurostat összehangolására. Emlékeztetek rá, hogy 2011 óta az Európai Parlament több alkalommal kért garanciákat arra, hogy az európai statisztikák hitelesek legyenek, különösen a megerősített gazdasági kormányzás témakörében. A bizottság azon javaslata, hogy statisztikai törvényt revízió alá vessük, ugyanezen célokat szolgálná. Hiszen a system hibák és, és rendszerhibák által feltárt hiányosságot kezelni kell, hiszen ezek alássák az európai statisztikák hitelességét, és a pénzügyi válság kialakulásához hozzájárultak. Csak hangsúlyozni tudom, hogy szükség van olyan jogszabályokra, melyek egyrészt a szakmai függetlenségét biztosítják a Nemzeti Statisztikai Hivataloknak, másodszorban a statisztikai koordinációt erősítik nemzeti szinten. Tavaly decemberben az Econ szakbizottság majdnem hangulat fogadta el azt a jelentést, tervezetet, mely ezt az észszerűséget, ezt az elvet követte. Ugyanakkor nagy aggodalom az, hogy az igazi rendszerszerű megoldások helyett az Eurostat speciális státusza fogalmazódott meg megoldásként. Ez nem kedvünkre való. Ugyanakkor az Eurostat függetlenséget már most is garantálja jogi szempontból a 2012-es bizottsági döntés. A tapasztalat azt mutatja, hogy az EU szint a megvárakozásoknak és a feladatköröknek is megfelel. Ezt az Európai Statisztikai kormányzati tanácsadói bizottság jelentése is megerősítette, mert azt, hogy az Eurostat jól működik. Tehát ne legyen kétség hogy ugyanakkor afelől, hogy az EU szint önmagában nem tudja az európai statisztikák hitelességét garantálni. Hiszen az európai statisztikák nyilvánvalóan azon adatoktól függenek, amelyeket a tagállam bocsájt, nyújt be. Ezért kell olyan normákra és garanciákat beépíteni, melyek az európai statisztikai rendszer minden szintjén, tagállami szinten is érvényesülnek az tanácsadói bort világosan megfogalmazta hasonló aggájait a 2013-as éves jelentésében, amelyet a parlamentnek is benyújtott. Ezen túl azon rendelkezéseknek némely eleme, amelyet az Eurostat titkára nyújtott be, nem veszik figyelembe az unió intézményi egyensúlyát, mi több az európai és tagállami rendszerek közötti egyensúlyhiányt növelnék ezek a javaslatok. Vagyok a bizottság készen áll ezek megtárgyalására, azzal a célra, hogy a stratégiai reform mégis megfelelő egyensúlyt hozzon létre. Elkezdtük már a munkát a, a makrogazdasági egyensúlyhiányok eljárása vonatkozó rendelkezések és szabályozás tekintetében. Fontos, hogy megfelelő minőségű adatokat biztosítsanak az MIP értékelések jó végrehajtásához. Már az ECOFIN tanács már kétszer követelte ezt, 2014. november óta. Üdvözöljük Epping úr jelentéstervezetét ezzel javaslattal kapcsolatban. Különösen értékeli a bizottság azt, hogy jelentéstevő támogatja azt a gondolatot, hogy javítani kell a statisztikai monitoring rendszert az MIP-ra releváns adatok tekintetében. Világos követelményeket és eljárásokat kell előrányozni a makrogazdasági egyensúlyi hiányok korai riasztására és észlelésére a szabályozás rendkívül fontos a e tekintetben. A bizottság várja, hogy gyors előlépés szülessen ebben a témadossziéban. És reméljük, hogy a parlament ezt átlátja és támogatni fog bennünket. Harmadsorban a hozzászólásom végén szeretnék röviden utalni a kulcsfontosságú statisztikai fejlesztési projektekre. Szeretném kifejezni nagy ö, köszönetemet Sharon Bowes asszonynak, aki aktív szerepet játszott az Európai Közszektor Számviteli Standardek konferenciáján, az EPSAS konferencián, mert ez év májusában szerveztek. Ezen a konferencián világosan bemutatásra került, és láthatóvá vált, hogy új lendületet kell adnunk a harmonizált ö, ö, átviteli alapú közszektor számviteli szabályokra van szükség. Olyan pénzügyi adatokat kell ebből megjelenteni, amelyek a gazdasági koordinációt segítik, javítják a pénzügyi menedzsmentet a kormányszervek körében is. A bizottság tovább viszi ezt a projektet, a már csak azért is, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig. A következő lépés az kell legyen, hogy a, a projekt menetrend fő elveit és részleteit kidolgozzuk. Az EPSAS projekt a kormányzati pénzügyi statisztikák magas minőségét biztosító jelentőségének fényében a bizottság továbbra is számol a parlament támogatásával a végrehajtás és a tervezés minden szakaszában. Egy másik fontos kezdeményezés, amely az európai rendszer már már működik, a peer review egy új köre, amely az európai statisztikai ö, gyakorlati kódex elveit követi. Az Európai Statisztikai Kormányzati Tanácsadói Board ajánlásának megfelelően a nemzeti Statisztikai politikai hivatalokon és rendszereken belüli koordináció az egyik legfontosabb aspektusa az értékelésnek. A kezdeti pilot phase már lezárult, és a tényleges indítás jövőre várható. Az eredmények a részletes független információs forrását szolgálják majd a gyakorlati kódexnek való megfelelés tárgyában, és ez a jövőbeli javaslatok alapja lesz majd, melyek a statisztikai kormányzat és a minőségbiztosítás javítását szolgálják majd uniós megtagállami szinten is. Végül szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a bizottság egy mélyreható vizsgálatot, reflexiós vizsgálatot indított az európai statisztikai adatok szolgáltatásának modernizációjáról és az vonatkozó kormányzati aspektusokról. Ebben az Európai Statisztikai Rendszer az Eurostat partnere. Egy rövid távú, magas szintű munkacsoport jött létre az Eurostat és a tagállamok részvételével. Ezen gondolkozási időszak végén megvitatjuk a kiinduló pontot az Európai Statisztikai Rendszer bizottságával jövő májusban. Ez a jövőre orientált kezdeményezés mutatja, hogy a bizottság látja, milyen kihívásokkal kell szembenézni az európai statisztikai rendszer. Azt is mutatja, hogy motiváltak vagyunk, szeretnénk választ adni hatékony módon a kihívásokra. Mindezek a projektek jelentős pénzügyi és adminisztratív erőfeszítéseket tesznek szükségessé, ezért az összes uniós szereplő és tagállami szereplő politikai támogatásra szükség lesz ezen források biztosításában. Remélem, hogy még ez a parlamenti ciklus is tudja ezt a támogatást biztosítani. Ennek az a célja végső soron, hogy biztosítsuk az európai statisztikák relevanciáját és hitelességét. Köszönöm szépen, Semete biztos úr. Először az EPP koordinátorának, Gosszesz úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, biztos úr, hogy visszatért a szakbizottságunkba, és hajlandó válaszolni a kérdéseinkre. Két rövid kérdésem volna, lehet, hogy nem tud azonnal fejből válaszolni, de engem érdekelne ez a két dolog. Különösen Franciaország szempontjából relevánsak ezek a kérdések. Először is az áfával való kapcsolatban való gondolkodás hogyan áll? Például a digitális könyvekkel kapcsolatosan tudom, hogy dolgoznak ezen, érdekelne, hogy meddig jutottak a digitális könyvekkel kapcsolatosan. A másik kérdésem az áfa mértékre vonatkozik a lovakkal kapcsolatos termékek és szolgáltatások tekintetében. Persze nem látunk túl sok lovas fogatott manapság Párizs utcáin, mégis érdekelne ez a kérdés. ne touche pas aux paris et aux ventes de chevaux de course. Most olyan kérdésekről beszélek, amelyek nem feltétlenül a versenylovak értékesítéséhez kapcsolódnak. Tudom, hogy ezek ellentmondásos kérdések, de a szocialisták érveivel szemben eh, szeretnék megerősítést kapni. Tehát eh, kérdezem, hogy vannak-e adózási kérdések, vagy a statisztikával kapcsolatos kérdések, eh, de a biztos úr bizonyára mindkét fajta kérdéskört elfogadja. Köszönöm szépen. A statisztikákról kellett volna ma beszélni, de úgy látom, hogy az adózás jobban izgatja a képviselőket. Nyilván ez egy nagyon fontos kérdéskör. So to the questions. Röviden válaszolnék a kérdésekre, különösen a csökkentett áfa mértéke kapcsolatosan. A bizottság vállalta, hogy egy hatástanulmányt készít a csökkentett áfa mértéke kapcsolatosan. Ez a hatásfelmérés folyamatban van. Lezártuk a nyilvános konzultációt, két tanulmányt is megrendeltünk a szakértőktől, a csökkentett mérték hatását illetően. Jelenleg a szolgálataim a hatástanulmány elkészítésén dolgoznak. Ez a hatástanulmány évvégére el kell, hogy készüljön, vagy legkésőbb a jövő év elejére. A hatástanulmány nyilvános lesz, és figyelembe fogjuk venni az érdekelt felek véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és minden érintetnek a véleményét. Másodszor, ami az a lovak áfájával kapcsolatos kérdés, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások áfája. Ezen a ponton egyértelművé szeretném tenni, hogy a számövőszéknek van egy határozata, nem, kiigazítja magát a biztos úr, az Európai Bíróságnak van egy határozata a csökkentett adómértékkel kapcsolatosan, ami erre a termék és szolgáltatás körre vonatkozott Franciaországban, és a bíróság úgy rendelkezett, hogy ez az áfa irányelvnek ellentmond ez a gyakorlat és mivel jogállamban működünk, nagyon fontos, hogy minden tagállam, akár még Franciaországot is beleértve, azonos módon hajtsa végre azokat a szabályokat, amelyekben a tanácsban egyhangú határozat született. Erre mindenkit emlékeztetni szeretnék, és arra is, hogy 2009-ben, amikor az áfa irányelvet legutóbb a tanács felülvizsgálta, a csökkentett áfa mértékek az éttermekkel kapcsolatosan, ugye akkor ez volt terítéken. Ezzel kapcsolatosan Franciaország nem vetette fel a lovakkal kapcsolatos ügyet, és az irányelv e tekintetben változatlan marad aminek az a következménye, hogy Franciaország ugyanúgy, mint minden tagállam végre kell, hogy hajtsa azokat az intézkedéseket, amelyeket az irányelv tartalmaz az akkori megállapodás értelmében. Persze vannak még más megoldások ennek az ágazatnak a támogatására nézve. Úgy gondolom, hogy a francia kormányzatnak is vannak elképzelései azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket hozhat, Persze Európai Uniós forrásokat is fel lehet használni a lovaságazat támogatására, és a bizottság nagyon szívesen együttműködik a francia hatóságokkal arra nézve, hogy megtaláljuk a módját, hogy az áfától eltérő módon hogyan lehet támogatni ezt az ágazatot. Köszönöm szépen, biztos úr! A szocialisták eh, nevében Onyok úr kért szót. Köszönöm, eh, Pablo, és eh, üdvözlöm, biztos úr! faire le point avec vous quelques jours seulement après le vote. Nagyon örülök, hogy beszámolt eh, a legfrissebb fejleményekről. Néhány napja szavazott a parlament az európai statisztikákkal kapcsolatos eh, rendeletről. Tehát a parlament állásfoglalt ebben az ügyben. ...517 igen szavazattal csak 20 eh, nem szavazattal fogadtuk el ezt az állásfoglalást, tehát nagy többséggel. A bizottság a nemzeti intézetek autonomiáját akarja meg erősíteni a jó gyakorlatokra vonatkozó kódex figyelembevételével és végrehajtásával, fokozva a bizottság koordináló szerepkörét az európai statisztikákban. A parlament számára talán a legfontosabb eh, buktatója ennek az ügynek, vagy legfontosabb problémakör az a nemzeti hatóságok függetlensége volt, illetve a főigazgatónak az autonómiája. Már csak azért is, mert váratlanul ért minket például a görög válság, és hogyha akkor ilyen szabályok érvényesültek volna, lehet, hogy más lett volna a helyzet. A függetlenség tehát fontos, bár a főigazgató kinevezésében a parlament véleményét is ki kell kérni, de a főigazgatónak nagyon nagy politikai nyomással kell megküzdenie már, ami a gazdasági irányítást illeti. Ami azt jelenti továbbá, hogy meg kell erősíteni a bizottságon belül a gazdaságirányítási hatásköröket. Ez kapcsolódik a trojkában betöltött szerephez is, illetve az európai szemeszterben betöltött eh, szerepéhez is a bizottságnak. Nem arról van szó, hogy az intézményes egyensúlyt felborítjuk, vagy valamiféle precedenst kívánunk teremteni, amely a bizottság szerepét eh, kétségbe vonná. A célunk, hogy az Eurostat eh, megfelelő európai statisztikai hivatalként működjön. A nemzeti statisztikai hivataloknak az átláthatóságát is biztosítani kell, és az Eurostatét is, a legjobb példákat kell követnie az Eurostatnak is, a tanácssal szoros együttműködésben dolgozunk ezen a rendeleten. A bizottság az eddigiekben nem feltétlenül értette egyet a parlamenttel ezzel kapcsolatosan, de kérdezem, hogy készen állnak-e a kompromisszumra. Thank you very much. Uh, for... Köszönöm szépen a kérdéseit, és üdvözlöm Önt is. Nagyon örülök, hogy tovább folytathatjuk majd az Európai Parlamentben a közelmúltban lezajlott szavazás után az együttműködést a rendelettel kapcsolatosan. Ön is elmondta a felszólalásában, hogy eh, ha ez a rendelet érvényben lett volna már három évvel ezelőtt, vagy eh, inkább már azt mondom, hogy öt évvel ezelőtt, akkor valószínűleg nem ért volna minket oly nagy meglepetésként a görög gazdasággal kapcsolatos statisztikák helytállóságának a hiánya. Én azért nem értek egyet teljesen ezzel az állítással. Az EDP adatok között szerepeltek már a görög statisztikák, és már 2005-ben javasolta a bizottság, hogy a rendeleten változtassunk, mivel pontosan ilyen EDP adatokkal kapcsolatos problémák merültek fel, de sajnos akkor nem volt túl nagy fogadókészség a tagállamok részéről a tekintetben, hogy ebben a meg, ezt a javaslatot elfogadják. És már akkor kiderült, hogy a görög statisztikákban hiányosságok voltak az EDP adatokkal kapcsolatosan, és a, az Eurostatnak a hatásköreinek a megerősítése azóta is terítéken volt, illetve napirenden, és most arra sikerült ezt megvalósítani. De természetesen közös célunk, hogy végső soron megállapodásra jussunk az úgynevezett statisztikai törvényel kapcsolatosan, vagy a statisztikára vonatkozó joggal kapcsolatosan, és ahogyan azt a parlament Strasburgi ülésén is megemlítették, és megemlítettük mi is, a bizottság nyitott a kompromisszuma kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanács és a parlament álláspontját közelíteni tudjuk bizonyos kérdéskörökben, ami talán még ennél is fontosabb, hogy a célunk egy – az európai statisztikai rendszert megkívánjuk erősíteni, és ezen az alapon még mindig van néhány nyitott kérdés, ezekre figyelmet kell fordítani. Az egyikük például az Eurostat státusza. Erről jut eszembe, hogy utalni szeretnék az Európai Statisztikai Tanácsadói Irányító Testületnek a közelmúltbali jelentésére, amely felmérte a Eurostat függetlenségét. Ebben a jelentésben, ami egyébként a parlament rendelkezésére áll, arra a következtetése jutott az említett testület, hogy az Eurostat teljesen független, és az e eljárási szabályzatának mindenben megfelel. Ez nagyon fontos kérdés, figyelembe kell vennünk ezt a megállapítást, amikor a tárgyalásokat lefolytatjuk ebben a nagyon fontos kérdéskörben. Mindent megteszünk a siker érdekében. A munkatársaim már megkezdték a munkát a lehetőségek feltárása érdekében. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Az ECR képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen biztos úr bevezetését a statisztikai minőségéről és az eh, MIP eh, eljárásról, amely a parlament reményei szerint nem sokára meg lesz. A pénzügyi tranzakciós adóról három évvel ezelőtt beszéltünk, és akkor azt mondtuk, hogy ez az adó egy nagyon rossz ötletnek a nagyon jó példája. A, az Európai Központi Bank úgy nyilatkozott, hogy az FTT fenyegeti a pénzügyi stabilitást, Financial Times-ban írták ezt le októberben, egyet is értek velük, és az Európai Tanács jogi osztálya is illegálisnak ítérte a pénzügyi tranzakciós adót extra territoriális jellege miatt. Német bank viszont azt nyilatkozta, hogy az LKB pénzével sokkal többen, többre mennénk. Tehát egy ilyen kéz, képzeletbeli kétszer elköltött bevételekről van szó Biztos úr, mivel ezek a problémák tényleg jel meg, megvannak, nem időpocsékolás az FTT-n tovább dolgozni? Elnök, az adókról már volt szó, de hogyha ki megkívánja válaszolni ezt a kérdést, akkor persze válaszolja meg. Biztos? Úgy tűnik, hogy a statisztikánál az adókérdések azért mégiscsak egy kicsit érdekesebbek, hát adjunk nekik egyenlő esélyt. Tehát a pénzügyi tranzakciós adóról és az ezt kör, körülvevő helyzetről. Epping úr, elmondanám, hogy emlékeztetném arra, hogy a parlament nemrég nagy többséggel támogatta az FTT bevezetéséről szóló javaslatot, nagyon jó javaslatokkal élt a javaslat javítását illetően, és úgy gondolom, hogy a tagállamaink alaposan elemezni fogják majd ezeket az ötleteket, amelyeket az Európai Parlament jelentésében olvashatunk. Kétségtelen, hogy ezek közül néhányat majd a tárgyalási folyamatba is be fogunk vonni. Másodszorban nagyon sokan utalnak a tanács jogi osztályának véleményére, és általánosító következményeket vonnak le ezekből. Én úgy gondolom, hogy fontos azt aláhúzni, hogy a tanács jogi osztálya véleményét egy nagyon specifikus kérdésről fejtette ki az FTT javaslaton belül, tehát nem a teljes javaslatról beszélt a jogi osztály, hanem egy cikk egyetlen egy bekezdéséről. A bizottság úgy gondolja, hogy ez a vélemény nem korrekt, és a bizottság jogi szolgálata már készített egy jelentést, amely világos érvekkel alátámadja osztja majd azt a véleményünket, mely szerint a tanács jogi, jogi szolgálata téved. Ezt majd a munkacsoport következő ülésén mutatjuk be, december 12-én. Meg vagyunk győződve arról, hogy a bizottság álláspontja ezzel, ebben a bizonyos kérdésben helyes, és maga a javaslat teljes mértékben tiszteletben tartja a szerződés rendelkezéseit. Második dolog, amit szeretnék megemlíteni, ne felejtsük el, hogy a pénzügyi tranzakciós adó a megerősített együttműködés keretében készülődik. Ez azt jelenti, hogy 11 tagállam önkéntesen hajlandó ezt a javaslatot elfogadni, elindítani az együttműködést, és kompromisszumot kötni egymással, azt illetően, hogy a pénzügyi tranzakciós adót ebben a 11 országban hogy tudnánk bevezetni. Tehát az eljárás már a tagállamok kezében van, és várom, hogy a munkájuknak milyen eredménye lesz. A tanácsban már megvolt az első olvasat ennek a dokumentumnak, most a politikai kompromisszumon kell tovább dolgozni. Remélem, hogy a tagállamok a résztvevő tagállamokban meg lesz a megfelelő politikai hajlandóság és bátorság arra, hogy minél gyorsabban létejöjjön ez a politikai kompromisszum. Elnök? Nem? Yes, welcome. Filip, parancsolja a zöldek részéről. Biztos úr, köszönöm. A statisztikai munka tekintetében jól tudja, milyen nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy az indikátorok körét kiterjesszük a hagyományos GDP adatokon túlra, ezt minden használják amúgy is már, kiterjesszük a társadalmi, szociális, környezeti területekre az indikátorokat. Előrelépés történt, erről beszélt ön is, ez indikátor kategóriák tekintetében. Az is, meg hogy föl tudják ezek erősíteni a döntéshozatat Európában. Jól lenne tudni, hogy mi az előlépés abban, hogy definiáljuk, mit akarunk begyűjteni, és azt, hogy mit gyűjtöttünk be, és hogyan tudjuk azt felhasználni adatok gyanánt. No, igaz, hogy a bizottság, ahogy pontosan tudja ön is, ezen a témán dolgozik, és van egy konkrét projektunk is a GDP-n túlmutató adatkörre vonatkozóan, amely magában foglal majd nem csak, mint mondottam, GDP adatokat, hanem olyan indikátorokat is, melyek bemutatják hogy mit jelentnek, milyen egyes társadalmi csoportoknál hogyan csapódik le egy intézkedés, hogyan mérhető a gazdasági hatása ezeknek. Talán kollégám Walter beszámol arról, hogy mikor publikálják ezeket az adatokat első körben, először, hiszen az OECD-vel koordinálva dolgozunk ezen a pályán. Ahogy én látom, az egyik probléma ezzel a projekttel éppen az, hogy az egyes indikátorok aktualitása, időbeli aktualitása nagyon különböző. Tehát mire be tudjuk jelenteni a GDP számadatokat, amit általában nagyon gyorsan teszünk a referenci időszak után, akkor még más adatok még nem állnak rendelkezésre. Tehát a fő gond éppen az, hogyan lehet összeigazítani, hogy összeegyeztetni az időbeli különbségeket, hogy egyszerre lehessen publikálni a GDP adatokat is, meg más hatásadatokat, növekedésre, gazdaságra, GDP-re, tehát más származékos indikátoradatokat. Köszönöm, hogy tovább vigyem, amit Semeta biztos úr elkezdett két módszertan érvényesül. Egyrészt szeretnénk táv, bővíteni a kört, lefedve azt is, ami a társadalmi progresszió mérésének nevezhetnénk, és ezt a GDP mellett tegyük, ami a voltak éppen a, a sebességmérő. Tehát egy olyan indikátorlistát hozzunk létre, amely a társadalmi környezeti tekintetben is információt ad, és az elosztó rendszerek működésében is. A biztos úr utalt arra a kiadványra, amit a következő napokban publikálunk, meg már publikáltunk. Októberben lesz egy a 2020-as indikátorokkal kapcsolatos egy zászlós hajó publikációnk, mely az összes indikátor tartalmaz az összes célértékhez igazítva, melyeket a politikai szint EU meg tagállami körben elfogadott jóvá hagyott. Másosorban pedig néhány napon belül, vagy a jövő héten adjuk ki a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos monitoring jelentésünket. Ez egy két éves jelentés, két, két évenként kiadott jelentés, mely az összes indikátor alapján mér, de egy úgymond könnyen olvasható módon, legalábbis remélem. A második módszertan pedig az, hogy felgyorsítsuk a munkát olyan területeken, ahol strukturális idő hézag áll fenn a a gazdasági és a társadalmi környezetvédelmi adatok között. Ennek persze megvan az ára. Nem lehet, nem lehet a teljes, a teljes indikátor körre egyszerre publikálni, ám a környezeti témákban az üvegházhatást okozó gázkibocsátás, meg az energetika tekintetében igyekszünk felgyorsítani például a CO2 kibocsátás bestéseket az energiafelhasználás alapján. Tehát olyannyira, hogy majdnem olyan közel állunk a, a valós időhöz, mint a gazdasági indikátoroknál. A munkaerőt indikátorokra való mérésekben is igyekszünk gyorsan lépni, ám a szociális és az ellátórendszerek, disztribúciós rendszerek mérésére vonatkozó indikátorok tekintetében lassabb a munka. Itt a tagállamokkal együtt kell működjünk a válság után, hogy a szegénységű, szociális és elosztó rendszerekből való juttatások tekintetében igyekezünk gyorsítani. Hát amennyire a statisztika világa megengedi, igyekszünk viszonylag korán adni jelentéseket. Köszönöm. A GUE részéről van kérdésünk? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου είναι για τη φορολογία Köszönöm szépen, állnak asszony. Adó ügyekben van kérdésem. Kicsit összekeveredtek a témák, tehát lesz egy második forduló. Ha most megint egy adókérdést tegyek fel, akkor mondja meg, hogy megfelteltem az adó ügyek kérdésemet. Tehát nem statisztika ügyében tenném a kérdést. Szeretném megköszönni a biztosodnak, hogy eljött. És akkor felteszem a kérdésemet, Semeta úr. Három évvel ezelőtt megkérdeztem a bizottságot, hogy elégedettek-e a, a fő adó elkerülés ö, elleni harc eredményével Görögországban. Ezt három évvel tettem ezt a kérdést fel. Tudni, tudni nagyon súlyos gond Görögországban az adó elkerülés, és a Görögország kiigazatási programmal kapcsolatban is komoly kérdés ez, és nem kapott megfelelő figyelmet szerintem. Akkor a biztos úr intézkedések listáját tette az asztalra, amelyeket bevezetni tervezett, terveztek ennek kez, problémák kezelésére. Ez 2011-ben volt. Most meg egy pár hete a görög politikai életben egy olyan hír kapott lábra, miszerint a görög gazdasági miniszter azt mondta volna, hogy, hogy a Vasil Lagard lista összeállt volna az adó elkerülők listája Luxemburgban és Londonban ezt a listát összeálltották volna, tehát a, nagy adó elkerülők listáját. De aztán elhaltak ezek a hírek, mintha nem történt volna semmi elistával kapcsolatban. olyan személyek és vállalatok listája ez, aki Görögországban nagy több jelentős forrásokat vittek ki az országból. És még míg a, a Görögországban a munkanélküliek is viselnek adóterheket, ezzel kapcsolatban teszem fel a kérdést, hogy elégedette a, a nagy adóelkerülők elleni intézkedésekkel, amelyek két éve kéne, hogy már érvényesüljenek. Uh, well, uh, thank you very much for this. Köszönöm szépen a kérdést. Valószínűleg tudja, hogy milyen sokat foglalkozunk, milyen szorosan együttműködünk a, török, a görög adóhatóságokkal annak érdekében, hogy az adórendszert megerősítsük, és már látjuk, hogy milyen jelentős fejlődésen mentek keresztül. A pénzügyminiszter helyettessel nem régen találkoztam, és a bevétel fejlődésről szóló adatokat mutatott nekem. Ezek azt mutatták, hogy a válság óta els, először fordult elő az, hogy az adóbevételek, a költségvetés adóbevételi oldala fejlődésnek indult, tehát a tendenciákhoz képest jobb eredményt mutatott. Ez azt hiszem megerősíti azt, hogy a görög hatóságokkal való együttműködésünk végre elkezdi meghozni gyümölcseit. Tudja nyilván azt is, hogy a e, személyjövedelem adó kódja, e, az ingatlan adó ról szóló szabályozás, a személyvédelem alulról szabály, szóló szabályozás, és más olyan szabályozások vannak, amelyeket még minden, mindig nem fogadtak el Görögországban. Ezek mind új fejledményeket fognak majd jelenteni az adóbehajtás területén. Úgy gondolom tehát, hogy a tendenciák pozitívak, de hajlandó vagyok beismerni azt is, hogy még nagyon sok tennivalónk van ezen a területen. Azt hiszem, hogy ezt a görög hatóságok is elismerik. De ki kell mondanunk, hogy jó irányban halad a munka. Nem vagyunk még, nem végeztünk még el minden feladatot, még sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a bevételi oldalt tovább erősítsük és a Lagardristáról, az úgynevezett Lagardristáról, amelyre képviselő úr utalt. A bizottság természetesen viszonylag nagy hatalommal rendelkező intézmény, de a tagállamoknak kell megtenni azokat az erőfeszítéseket, amelyek arra mennek ki, hogy a tagállamokban elérhető információkat használják fel. A bizottság nem kezdeményezhet nemzeti bíróságok előtt nemzeti ö, bírósági ügyeket ö, specifikus esetekben. annak ellenére, hogy ezek a lagárd listán esetleg szerepelhetnek. Ez egy olyan információ, amelyet a nemzeti hatóságoknak kell felhasználni a saját nemzeti igazságszolgáltatási rendszerükben, és erre buzdítjuk a görög hatóságokat is, tehát hogy legyenek aktívak ezen a területen is. Ez lenne röviden a válaszom a kérdésre. Elnök, köszönöm szépen e, elvesztettem a helyemet. E, tehát, hogyha mindenki adóról beszél, adóról szóló kérdést fog feltenni, akkor az Aldénak várnia kell. Most e, viszont Filipnek el kell nem sokára menni, úgyhogy megint neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm hogy itt van biztos úr. Úgy tűnik, hogy mindenki a statisztikát át, átugorva rögtön az vita érdekes részére tért át adó kérdéseket tesz föl. Két nagyon rövid kérdésem lenne. Az elmúlt hónapok során láttunk olyan vitákat is, amelyek arról szóltak, hogy az ajánlásban az adó áthelyezésről is volt szó az országoknak szóló ajánlásokban is szerepelt ez. Nagyon magas sok országban a munkaerő költsége, és az adózás áthelyezését javasolta a bizottság a munka, munkaerőre vonatkozó adóztatás helyett a termelés adóztatására, de nem nagyon tudják, hogy hogy tegyék meg ezt az áttérést. A bizottság tervezi azt, hogy még részletesebb ajánlásokat és támogató rendelkezéseket, intézkedéseket adjon ezzel kapcsolatban? hogy támogassa a tagállamokat? Másik kérdésem egy kicsit különböző tartalmú. Az utóbbi hetekben, hónapokban nagyon sok kérdést kaptam adóügyben, tagállamok közötti vitákat meghallgatván két nehézségre mutatnék rá. Először is volt nemrég az Európai Bíróságon egy, született egy ítélet, amely például a járművek regisztrációjával kapcsolatban mutatott rá problémákra, aki például két, egyik országban dolgozik, másik országban tartózkodik, akkor kétszeres adót kell, hogy fizessen. Időnként ez két ország között kétoldalú megállapodással el lehet intézni, például Francia és Belgium között van ilyen megállapodás, a Francia és Belgium és Hollandia között nincs. A bizottság szándékszik valamit tenni annak érdekében, hogy ezt a kérdést megkönnyítse, hiszen egyrészt zavaró, másrészt kellemetlen, nem tudja az ember, hogy kétszer fizessen adót, vagy csak egyszer, minden esetre az egész helyzet igaz igazságtalan, és az Európai Bíróság ítéletéből is látszik, hogyha nem is lényeges probléma, de minden esetre az állampolgárokat zavaró, zavarba hozó helyzet. Harmadik kérdésem szintén egy néhány hónap óta tartó vitáról szól, a hozzáadott értékadóról, és arról, hogy az ezzel kapcsolatos csalások ellen fel kell lépnünk. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban sok történik, viszont azt is látjuk, hogy sok olyan vállalat van, amely azért jut bajba, mert a tagállamok visszatartják a héja visszafizetését pénzügyi problémák miatt. Ez is probléma, tudjuk, hogy már korábban föltettük ezt a kérdést, de talán biztos úr most el tudja mondani, hogy a legutóbbi a helyzet legutóbbi állása szerint milyen módon lehet ezt megelőzni. Köszönöm. Uh, okay, uh, so... Szóval, ami az adó átterelést illeti, illetve a konkrétabb ajánlásokat ezzel kapcsolatosan. Természetesen meg kell találnunk a legjobb egyensúlyt az ajánlások konkrét tartalma között, illetve a szubszidiaritás elvének az érvényesülése között, ez érvényesül az adózási területen. De még hogyha a tavalyi ajánlásokat tekintjük is, a célzott ajánlások, amelyek adóintézkedések bevezetésére irányultak, ezekkel kapcsolatosan és az volt az elképzelésünk, hogy ha ilyen eh, intézkedéseket bevezetünk, akkor nem az a cél, hogy összességében növekedjen az adóteher, hanem hogy a munkát terhelő adók eh, helyét átvegyék növekedésbarátabb adók. Ezek a tavalyi ajánlásokban is szerepeltek már, és a tagállamok eh, eléggé egyértelmű üzeneteket találhattak ezekben az ajánlásokban a tekintetben, hogy az adókat merre felé kell elterelni a munkát terhelő adók felől. Ebben a negyedik körben a szemeszter, az európai szemeszter működésében ugyanez volt a célunk. A legutóbbi IGS jelentésben, vagy felmérésben meghatároztuk azt a tényt, hogy a tagállamok másként cselekedtek. Nem csökkentették a munkáterhelő adókat, és ezért alakult ki az a helyzet, hogy arra kellett kérnünk a tagállamokat a, az, ország specifikus ajánlásokban, hogy ezt az adóelterelést hajtsák végre. Ami pedig a jövedékedokat illeti, ezen a területen hosszú ideje működik már a bizottság. 2005-ben, ha jól emlékszem, felmerült az az elképzelés, hogy a kettős adóztatás kérdését az autók esetében meg kellene oldani. De sajnos akkor a tagállamok nem tudtak megállapodásra jutni ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy még mindig a tanács előtt van ez a javaslat, dolgoznak rajta a tanácsi munkacsoportok, hogyha a tagállamok erre az elhatározásra jutnak, akkor folytathatják az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Négy tagállam volt, amely megkötötte magát, és ezért nem tudott tovább lépni ez az ügy. De a tagállamok kihasználhatnák legalább ennek a javaslatnak a lelkületét, abból lehetett meríthetnének, hogy a kettős adóztatásnak a kérdésével foglalkozzanak, akár nemzeti intézkedések formájában, de vannak olyan tagállamok, ahol nagyon magas bevételek származnak az autók adójából, és nem hajlandók arra, hogy a nemzeti jogon változtassanak ebben a vonatkozásban. Ami pedig az áfát illeti, illetve az áfa visszatérítéseket, természetesen a jelen gazdasági helyzetben, amikor eh, a készpénz, likviditás minden eh, vállalkozás számára nagyon fontos, legyen az kis vagy nagy vállalkozás, a tagállami adóigazgatásnak azt kell biztosítania, hogy az áfa visszatérítéseket kellő időben megkapják a vállalkozások. A közelmúltban bejelentettünk egy kötelezettségszegési eljárást egy tagállammal szemben, ahol azt találtuk, hogy az adó visszatérítési folyamat eljárás túlságosan hosszadalmas. Úgy gondolom, hogy ezzel precedens teremtettünk más tagállamok számára is, hogy érdemes megvizsgálni ezt az eljárást, biztosítandó azt, hogy az áfa visszatérítés észszerű határidőn belül megtörténik. Véleményem szerint a 30 napos határidő minősülhet észszerű időszaknak, és szerintem ennek a gyakorlatnak kellene elterjedni a tagállamokban. Köszönöm. Úgy hírlik, hogy a statisztikákkal kapcsolatosan eh, is lesz majd kérdés, Hans Peter Martin. Nem, sajnos eh, csalódást kell keltenem, és elnézést kérek. A Kínával kapcsolatos eh, parlamentközi egyeztetésekkel kapcsolatosan bejelentettek egy találkozót, és ezért nem tudtam itt lenni a... Két kérdés. A, az áfacsalással kapcsolatban 193 milliárd eurós hiány érzékelhető, látható. Ha minden tagállam, amelyik e, elérni Németország szintjét, az egyszázalékos szintet, akkor minden évben Franciaországban 15 milliárddal több lenne az államkasszában, Olaszországban 18 milliárddal lenne évenként több az államháztartás bevétele. Ha mostani adósághelyzetet figyelembe vesszük, ahogy 10 évre 180 milliárd plusz kell fizetni kamatot. És sem Franciaország, sem Olaszországnak nem lenne gondja, hogyha ilyen pótlogos jövedelme adódna, és nem volna gondja az állam ö, hitelek rétingje is javulna. Tehát egyetérte az én értékelésemmel a tekintetben, hogy az áfa csalások csökkenése jelentősen csökkenteni a nyomást, az euróra nehezedő nyomást. Ha egyetért vele, akkor miért nem tesznek intézkedéseket? Másodszorban egy programot tájról tájékoztattak az Európai Unió pénzügy érdekének védelmét illetően, 110 millióra nőtt ennek a költségvetése 2017-ig. E program a cigaretta csempészet elleni harcot szolgálná. Gyakran bírálják a végrehajtását, hiszen az igazgatási kiadásai ennek a programnak nagyon magas, nem hatékony a munka, és lehet, hogy tagállami szinten ezt a problémát konkrétan jobban lehetne kezelni, mint EU szinten. Ön mit tesz ezen a területen annak érdekében, tehát 2020-ig olyan hatékonyságot kellene elérni, amelyre szükség volna ahhoz, hogy a megfelelő források révén, a, amit egyébként a dohányvállalatok támogatnak, az érdekük is tudnélik, hogy megfelelő hatékonysággal és sikerrel tudják ezt a programot végrehajtani. Well, uh... No, teljesen egyetértek azzal az értékeléssel, hogy az áfa hiány jelentős problémát jelent. És a, az értékelés konklúziójában is nagyon világosá tettem azt a nézetemet, hogy tovább kell folytatni az, azon munkánkat, azon erőfeszítésünket, amelyel föllépünk az áfacsalás ellen. És ez jó irányba való előmozdulás, mert ez itt a fő téma. Persze, elméleti szempontból azt nem lehet mondani, hogy az összes 193 euró, milliárd euró teljessége az áfa csalásból adódna, mert vannak itt más elemek, a vállalat, csődök és egyéb olyan tételek, vagy átvitt, átvitt tételek egyikébről a másikra, átvittételek, amelyek hatása vannak erre a végösszegre, ám a csalás, az áfacsalás föltétlenül mondható, hogy jelentős részét képezi ennek a hiánynak. A bizottságban már bemutattuk azt, hogy mire van lehetőség jelen pillanatban ebben a szakaszban, és, és köszönhet a, a gyors, köszönhetően a gyors munkának megállapodást jutottunk a tagállamokkal egy gyors reagálási mechanizmus tekintetében, az esetleges áfacsalások ügyében a vád megfordításának körét is kiterjesztettük, illetve a, a díjak visszatérítésének rendszerét. Egyes tagállamokban alkalmazzák ezt a rendszert már most, a határon átnyúló áfa csalások elleni fellépésben, és ezt szeretnénk kibővíteni ennek az alkalmazási körét. Aztán tovább folytatjuk a munkát az önzett definitív áfa rendszer létrehozásában. Ez az áfa stratégiának, vagy héja stratégiánknak is része. Ahogy én látom a dolgot, ha és amikor megállapodunk, a definitív határozott héja rendszerben akkor az határon átnyúló áfacsalások problémáját jó részt megoldja majd. Ezzel egy időben azt is látni kell, hogy az áfacsalás nem csak határon átnyúló tranzakciók sajátsága, nagyon sok tagállamon belüli ügyletben is megjelenik. És itt a tagállamok kell, hogy bevezessenek olyan intézkedéseket, saját hatáskörükben, amelyek kezelik a problémát. Éppen nem régiben tartottunk egy nagyon jó konferenciát, melynek a fő témája az áfa beszedés végrehajtása volt, és egyes tagállamok nagyon innovatív, nagyon jó gyakorlatokat mutattak be, amelyekkel jelentősen lehet javítani az áfa beszedés rendszerét. Például a Portugália egy teljesen új rendszert vezetett be. Egy olyan modellt alkalmazza, amelyet néhány évvel ezelőtt a mi zöld könyvünkben mutattunk be. Ezt a egy gyakorlatban átültették a portugálok, és bemutatták, hogy jelentősen nőtt az áfa bevételek szintje. Fontos tehát az, hogy a tagállamok egymástól is jó gyakorlatokat eltanulják, és ilyen intézkedéseket saját hatáskörükben bevezessenek. Ami pedig az EU pénzügyi érdekeinek sérülését illeti. Szeretnék itt is nagyon világosan fogalmazni. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az áfát olyan területként határozzuk meg, amely az EU pénzügyi érdekeinek védelmét büntetőjogi eszközökkel védendő irányelv hatája alá vonná ezt a kérdéskört. Sajnos a tag, tagállamok nem nagyon szeretnék ezt, úgyhogy az a kompromisszum szöveg, ami aztán végül is elfogadást talált, az kizárná ezeket az elemeket az irányelv hatája alól. Hát szeretném meghívni, felkérni a parlamentet is, hogy legyenek kemények az álláspontjukban, és amikor a irányelv tárgyalása elindul, akkor, akkor ragaszkodjanak ahhoz, hogy az áfa legyen része ennek a jogszabálynak, és ennek révén büntetőjogi eszközöket is tudnánk alkalmazni hatékonyabb módon az áfacsalások elleni fellépésünkben. Ezárva tehát a dolgot, az a munka, amelyet a tagállamokkal együtt folytatunk, szerintünk jó irányba halad, és tudják, hogy az adóügyekben beleértve a héja vagy álfa ügyeket a egyhangú többség szabálya érvényesül, és ez azt is jelenti, hogy sokszor a legjobb erőfeszítéseink sem találnak egyöntetű meghallgatásra a tagállamok összessége körében, de hát azon vagyok, hogy a bizottság e területen beterjesztett e, kezdeményezéseit a tagállamok támogassák. Köszönöm, Werner, te vagy a következő. Van neked esetleg neked statisztikai kérdése? Köszönöm, elnök asszony. Igen. Az adózási kérdéseket szerettem volna magam mögött tudni, mert a negyedik választási ciklusban látom, hogy ez nagyon izgal, izgatja a választókat, ám mégis a statisztikáról szeretnék beszélni. Az elején azt mondta biztos úr, hogy már 2005-ben volt a bizottságnak egy előzetes anyaga, az Eurostat kompetenciáját, hatáskörét erősítendő, ám a tagállami önzések révén, amely hazámra is jellemző, nagyon sok információ nem csak Görögországból, hanem máshonnan is visszatartásra került. Aztán most az Eurostatot megerősítették végül is. Kérdésem voltak épp azt tárná fel, hogy milyen tényszerű további problémák érzékelhetők a tagállamok körében, az együttműködés elégségese, időben adják az adatokat, milyen szankciókkal bírnak, hanem adott esetben az Eurostat kiváló adataira kik támaszkodnak a tagállamok is, vagy csak az Európai Bizottság használja az eurós adatbázisát? Well, it's good to answer question on Jó, hogy végre statisztikai tárgyú kérdést is megválaszolhatok. Úgy gondolom, világossá kell tennünk, hogy a statisztikákkal kapcsolatos jogszabályok elfogadásával annak köszönhetően a helyzet nagyon nagyot javult. Az új jogszabály végrehajtásával kapcsolatban az Eurostat kapacitását, többek között a HRS kapacitását is megerősítettük, tehát ezzel a kérdéssel most sokkal több ember dolgozik a tagállamokkal együttműködve upstream adat tanúsítást végeztünk többek között, és ez, meg, ez lehetővé teszi azt, hogy kiváló minőségű európai szintű statisztikákat készítsünk. Hogyha a legutóbbi adatok nyilvánosságra hozatalát nézzük, akkor az Eurostat csak egy fenntartással élt ezzel kapcsolatban. Azt hiszem Ausztriáról van szó. Egy nemzet alatti szinten felmerülő problémáról, amelyet most majd a Nemzeti Statisztikai Hivatal az Eurostattal együttműködésben fog kezelni. Mindez úgy gondolom bizonyítja, hogy az új jogszabály valóban működik. A statisztikának van egy másik területe is, ami nagyon fontos európai szempontból, ez pedig a makrogazdasági egyensúly hiány eljárással kapcsolatos. Számomra ez nagyon fontos terület, és Hiszem, hogyha lett volna makrogazdasági egyensúlyi hiányjal kapcsolatos eljárás tíz évvel ezelőtt, akkor a válság nem lenne, közel sem lenne annyira mély, mint amennyire mély most. Fontos, hogy a makrogazdasági egyensúly hiány eljárás is jó minőségű statisztikai adatokon alapuljon. Az Eurostat hatásköre ezzel szempontból sokkal kisebb, mint a statisztikák, európai szintű statisztikák szempontjából, és ezért javasoltuk azt, hogy az MIP rendeleten belül, hogy az Eurostat MIP statisztikáin belüli hatásköre hasonló legyen az EDP statisztikákkal kapcsolatos hatásköréhez, a szankciókat beleértve, amely az EDP e területen már érvényesül, az MIP területén viszont még nem. De az MIP-vel kapcsolatban is tervezünk olyan bírságokat, amelyek a statisztikai adatokat manipuláló tagállamokra lehetnének kiszabhatóak. Tehát az a fontos, hogy az MIP-vel kapcsolatban is ambiciózus legyen a jogalkotási javaslatunk, hiszen az Európai Unió gazdaság irányítása szempontjából ez így nagyon jó alátámasztás támogatásnak bizonyulna, hatékony eszközként lehetne az Eurostatot használni a problémás tagállamok esetében. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy a kérdéseink ennyire megkerülik a kijelölt témát. A parlament igen nagy érdeklődés mutat a statisztika pontossága iránt is és az, az legutóbbi időben, amikor önné volt a statisztikáért viselt felelősség, valóban láthattuk, hogy tíz javaslattal élt, és igen, termelékenek mutatkozott ezen a területen. Ezt mi valóban nagyra értékeljük, és talán azért is kellett ennyi kérdést megválaszolnia, mert jól működik Tulajdonképpen most kellene áttérni az adót tárgyú kérdésekhez. Valószínűleg még van belőlük elég, majd meglátjuk. És hogyha a statisztikáról még szeretne néhány gondolatot hozzátenni, akkor természetesen az is, az is lehet, arra is lehetőség van és elnézést, hogy nem voltam itt a bevezető elő, előadásnál. Köszönöm szépen, Sharon, akkor most egy rövid bevezetőt fogok tartani, és utána térünk át az adó tárgyú kérdések megválaszolására. Utoljára májusban voltam itt, akkor írtam le, hogy milyen elvárásaim vannak az adócsalás és az adóelkerülés elleni kampányal kapcsolatban. Nemzeti szinten a G8-ak és a G20-ak támogatásával egy automatikus adat, adóügyi adatcseret rendszert elfogadtunk új standardként, és az OECD-nek is lett egy olyan terve, amely az agresszív adó tervezés és a vállalati adó elkerülés ellen hat. Az világvezetői együtt próbálják az a globális adó igazgatást most megreformálni, és ez számomra azt mutatja, hogy ha együtt dolgozunk, akkor el tudjuk élni a közösen kitűzött célokat. De még nem végeztük el ezt a munkát. Ma indulok Ausztráliába. A G20-nak ez a következő soros elnöke, és várjuk azt, hogy erős politikai irányt ad Ausztrália ennek az együttműködésnek, akár az adóelkerülés elleni fellépésben is. Az Európai Unió szintjén időközben nagyon termelékeny volt ez az elmúlt hat hónap. Nagy előrelépéseket tettünk az adóelkerülés elleni küzdelemben, elősegítve az automatikus információcserét az EU-n belül, az áfacsalással szembeni mechanizmus kialakítása felé, illetve megkezdtük az egyeztetést szomszédainkkal, közvetlen szomszédainkkal. E, intézkedéseket indítottunk el a digitális gazdasággal kapcsolatos adózási kérdésekben, adóügyi jó irányítási platformot állítottunk össze, illetve a szubszidiaritási irányelvet is módosítjuk az agresszív adótervezés elleni felépés érdekében. Szeretnénk a jó irányítási elveket érvényesíteni az Európai Unióban. Az EU vezetői támogatják az EU adóelkerülés elleni napirendjét. Ebben előrelépést követelnek a legfontosabb területeken a tagállamok. Az ECOFIN nem tudott megállapodásra jutni a megtakarítási irányelvvel kapcsolatosan, a májusi csúcs találkozón kötelezettséget vállaltak a tagállamok, hogy év vége előtt újra tárgyalják ezt az ügyet, ezt az ígéretet be kell tartani. Decemberben a pénzügyi miniszterek újra napirendre veszik ezt az ügyet. Arról tájékoztatnám még önöket, hogy a tárgyalások Monakoval, Andorával, Liechtensteinnel és San, Maron, San Marinoval megkezdődtek, és jól is haladnak. Svájccal is megkezdjük a tárgyalásokat, amint ők megszerzik az erre vonatkozó megbizatást a következő hetekben. Ami pedig az ehhez kapcsolódó, de külön javaslatot illeti az administratív eh, elválasztása kapcsolatosan, az információ csere kapcsán decemberben a plenáris ülésen lesz a parlamentben szavazás, az adóelkerüléssel kapcsolatos küzdelmünk új kihívásokat vetett fel, ezekkel foglalkoznunk kell. Elsősorban azzal, hogy a digitális gazdaság eh, szolgáltatásait hogyan tudjuk eh, az adózásba bevonni, anélkül, hogy elfolytanánk ennek a nagyon fontos eh, gazdasági ágazatnak a fejlődését. Ez egy sajátos terület, ezzel kapcsolatosan nincsen tapasztalatunk abban a vonatkozásban, hogy az adózási szabályokat hogyan kell kialakítani, tehát nincsenek kész vagy gyors megoldások erre a problémára. Ezért magas szintű szakértői csoportot hozunk létre, hogy meghatározza a legfontosabb kihívásokat a digitális adózással kapcsolatosan. Ennek az eredményeit 2014 nyaráig, nyaráig be kell mutatni. Azután egy szakértői csoportot állítunk össze e, ennek e, a területnek a szabályozására. A korábbi portugál pénzügyminiszter az elnöke ennek a szakértői csoportnak, ezt tegnap jelentettük be. Az adóelkerülés elleni küzdelemnek fontos része az áfa reform. Sharon Bowlesnak is szeretnék köszönetet mondani, nagyon nagyban hozzájárult múlt héten a brüsszeli adó fórum működéséhez, akkor az ÁFA reform volt a fő téma. Szeretnénk az ÁFA rendszert úgy kialakítani, hogy a csalásoknak jobban ellenálljon, úgymond, és ebben nagy előrelépést elértünk az elmúlt hónapokban. 193 milliárd euró volt az úgynevezett áfa hiány 2011-ben. Szeretnénk ezt csökkenteni és úgy gondoljuk, hogy az ÁFA reform pontosan ezt szolgálja és jó irányban halad. A csalás elleni küzdelem nagyon fontos téma számunkra. Segíteni szeretnénk azokat, akik szeretnének megfelelni a szabályoknak, de túlzottan komplexnek találják a szabályrendszert. Fontos új intézkedéseket hoztunk az ÁFA csalás elleni hatékonyabb fellépés érdekében, egy új gyors reagálási mechanizmus elfogadásával, és a bürokrácia csökkentésére is intézkedéseket tettünk a vállalkozások élete megkönnyítése szem érdekében. Októberben benyújtottunk olyan intézkedéseket, amelyek 15 milliárd euróval csökkentik a bürokrácia költségeit, leegyszerűsítve az áfa bevallások benyújtását az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen a parlament támogató jelentését ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Az áfa mérték felülvizsgálata is folyamatban van a tapasztalatokat begyűjtjük az érdekeltektől és a szakértőktől ezen, ebben a témakörben. A következtetéseket még nem vontuk le. A következő lépés egy hatástanulmány elkészítése lesz a jövő év elején, és az alapján meghatározzuk, hogy milyen irányt vegyen ez a munka. Van még néhány fontos adóügyi téma, ahol eh, sokkal nagyobb előrelépésre lenne szükség például a CCCTP-vel kapcsolatosan. Technikai szinten folyamatban van a munka, de hogy őszinte legyek, kezdem elveszíteni a türelmemet, nem haladnak eléggé gyorsan a tárgyalások. Valódi politikai vitára van szükség a CCCTP-vel kapcsolatosan, a konszolidált adóalappal kapcsolatosan, ezzel tudjuk elősegíteni az adóelkerülés elleni küzdelem haladását. Ezért a tárgyalásoknak új lendületet kell adni, hogyha nem akarunk lemaradni erről a vonatról. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, a 11 tagállamnak kell most minél hamarabb tovább lépnie. Semmi értelme nincsen, hogyha végtelenül elhúzzuk ezt az eljárást. A parlament hozzájárulása nagyon konstruktív volt. Nagyon sok megvalósítható lehetőség áll előttünk, ezek vannak most a tárgyaló asztalon, és politikai lendületre van szükség. Az energiaadó irányelvel kapcsolatosan attól tartok, hogy elveszítünk nagyon értékes lehetőségeket. A legutóbbi kompromisszumos szöveg nem eléggé ambiciózus, és ez nagy csalódás számomra. A bizottság most dolgozik még ezen a témán. A 2014-es javaslatoknak a listája rövid mert a bizottság és a parlament mandátuma véget ér jövő évben. De ez nem azt jelenti, hogy véget ért a munkánk. Ellenkezőleg nagyon sok mindent kell a következő 12 hónapban véglegesítenünk és teljesítenünk, ezért tovább kell lépnünk a jelenlegi témáinkban is, megtartva ezt a lendületet, és új lendületet adva munkának, ahol egy kicsit lelassult. Például az adóelkerülés elleni eszközök már megvannak, és politikai támogatást is kaptak. Most a tagállamokon a sor, hogy konkrét intézkedésekre fordítsák le ezt a kötelezettségvállalást, ami pedig az áfát életét további munkára van szükség a jövő év folyamán, az a szándékunk, hogy fehér könyvet fogadjunk el a végleges áfa rezsimmel kapcsolatosan, már ami a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtást és termékértékesítést illeti. Szeretném megtudni, hogy önök hogyan látják ezeket a folyamatokat, és mire számítanak, mit várnak el tőlünk. Köszönöm, biztos úr. Még az EPP képviselője nincsen jelen, de mégis Marian következik, ő az első kérdésfeltevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr. Köszönöm, hogy eljött körünkbe, és tájékoztatott a friss fejleményekről. Gyakorlati eredményekről, helyben tapasztalt eredményekről még nem igen beszélhetünk, de azért köszönet illető az ön erőfeszítéseit az elkerülés elleni harcban. Az is fontos, hogy senki se fizessen kétszer adót, de az, se, de az is elkerendő, hogy senki se fizessen egyszer sem adót, és elkerülje az adó terheket. Ezek fényében merül fel az a kérdés, tehát, hogy a, a, a kettős adóztatás legalább olyan fontos, mint az adó elkerülése elleni harc. Figyelembe kell lennünk egy-egy vállalat különféle fiók ágainak működését, mert itt mind a két jelenség felmerülhet. Adóelkerülés is, meg kettős adóztatás is. Nagyon fontos, hogy a vállalat közötti tranzakciók megfelelően érték, ezeket megfelelően értékeljék. Azt szeretném tudni, hogy az ECOFIN-ban hogyan látják a helyzetet, mert adóügyben nyilvánvalóan ott konszenzusra kell törekedni, arra van szükség, hogy változás történhessen. Ön szerint 2014-ben valószínű -e egy ilyen konszenzus tekintettel a mostani légkörre, meg a bankok működésére? Új teljesen hatáskörök, kompetenciák látszanak körvonalazolódni. Ugyanakkor persze mindenki értékeli azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a számot adott, amikor azt mondta, keményen dolgoznak a témán, azért valamiféle eredmény jó lenne, és jó lenne valami határidő. Hiszen hatalmas energiát fektetünk ebbe a munkába, ám eredményt is kellene lassan tapasztalni gyakorlati eredményeket az adóelkörülés elleni harcban. Erről önnek milyen véleménye van, és hogyan látja ennek a témának a menetrendjét? Aztán a vállalati központok és a, a leányvállalatok témakörét is megfelelően kell szabályozni, meg az, az adminisztratív egyszerűsítés, igazgatásbeli egyszerűsítés kérdése is fontos. Olyan eszközökre van szükség, amelyekkel az adóelkerülés ellen fel lehet lépni, hogy eh, méltányos módon osztják el a terheket a tagállamok, illetve az állampolgárok és vállalatok között, és az eszközökkel ott lépjünk, ahol kell. A kérdésem a közös adóalap témára vonatkozik. A munkasoportban dolgozó eh, forrásaim szerint nagyon kemény munka folyik, ott nagyon komplikált, nagyon szakmai és nehéz a közös adólapra vonatkozó munkacsoport munkája. Ön szerint realista várakozása az, hogy e ciklésban még politikai megállapodás születik ebben a témában? Thank you very much, and uh, first of all, I would like... Köszönöm szépen, hadd köszönje meg Marian Tyson kiváló jelentését a közös adólap témájában, közösségi adólap témájában. Ahogy a bevezetőmben is eh, kifejtettem, magam is szeretném, hogy gyorsabban haladna ez a témadoszi, és szerintem jelentésében helyén valóan hívta fel a figyelmet arra, hogy fontos volna kötelezővé tenni ezt a multinacionális vállalatok egy bizonyos küszöbön feletti körre számára. És nem csak az igazgatási terhek csökkentése volna a cél, amelyet eredetileg kitűzött a javaslat, hanem sok adóelkerüléssel és adócsalással meg kapcsolatos problémát kezelhetne. Ez szerintem egy kettős nyerő játékelméleti helyzet volna minden, minden két fél számára. Ezért vagyunk rajta a témán, és örömmel mondhatom, hogy megvitattam már két belépő soros elnökséggel, a göröggel meg az olaszszal már e témát, és azt, hogy hogyan viszik majd tovább. Úgyhogy számukra is prioritást élvez ez a témadosszéja a saját soros elnökségük idejére. Úgyhogy hát óvatosan is bár, de optimista vagyok. Szerintünk ezt a témadossziét a, a szakmai vitáról a politikai vita színterére vihetjük az ECOFIN elé a közeljövőben, még a görög elnökség égisze alatt majd, és aztán attól függően, hogy milyen politikai iránymutatással szolgál majd az ECOFIN, a soros elnökség vagy elnökségek folytatják a munkát abban igaza van az önök, önök forrásainak vagy kapcsolatainak, hogy az adó alapkiszámítása rendkívül bonyolult kérdés, amely teljesen sok szakmai részlet figyelembevételét követeli meg, ahhoz, hogy minden résztvevő szereplő és tagállam egyformán, egy, egyként ö, értelmezze azt. Itt is cél az, hogy mielőbb a politikai szintére vigyük a témát az ECOFIN elé, és még a görög elnökség előtt megtörténjen ez. A határon átnyúló tevékenységet illetően az anyavállalatok, leányvállalatok hálózataiban. Tegnap született egy javaslat, egy vonatkozó irányelv kibocsátására. Ez rendkívül fontos volna. Anyavállalat, leányvállalat irányelv. Tudnilik az ilyen cégek határon átnyúló műveleteit, tevékenységeit rendezni, és javaslott mind a két eleme rettentő fontos. Egyrészt az hibrid hitelek kérdésének rendezése, amely szerintünk meglehetősen elterjedt jelenség, és adó elkerülésre alkalmazzák a multi cégek. Ez egy olyan kis kapu, amit be kell zárnunk, és bezárhatunk, ha a tagállamok elfogadják az irányelvet. De azt is hangsúlyoznám, hogy a visszélések elleni szabály, amely az irányelv része, lehetővé teszi azt, hogy kezeljünk olyan helyzeteket is, ahol összekapcsolódik a belső piac és tagállamunk harmadik országgal való kapcsolatának kérdéskörei. Sajnálatos módon adódnak most olyan helyzetek, ahol a belső piacra vonatkozó szabályok a kettős adóztatást elkerülő megállapodásokkal kombinálva, amelyeket tagállamok harmadik államokkal kötnek, kettős nem adóztatást jelenségéhez vezethetnek. Tehát a ezt kezelnünk kell. És hogyha csak azért hoznak létre ilyen rendszereket, vállalati rendszereket, hogy, hogy kivigyenek ö, jövedelmeket ö, adó fennhatóság hatája alól, akkor ez, erre ki kell terjedjen az irányelv. Persze mindez, ennek sikere az ECOFIN étvágyától függ, világosan éreztő volt, hogy a pénzügyminiszterek erősen elkötelezték magukat az adósolás elleni, adó elkerülés elleni harc mellett. Úgyhogy itt van politikai támogatás, és a saját tárgyalásaim során is úgy érzékeltem, hogy a pénzügyminiszterek azt mondják maguk is, hogy igen, itt az ideje, hogy lépjünk. Nem elég bejelenteni azt, hogy szeretnénk a, szembenézni a bajjal, minden, amire szükség van eszközként, ott van az asztalom. Más irányelv is. Fontos, hogy ezeket a javaslatokat most elfogadjuk, és a gyakorlatban bemutassuk, hogy a szavakból tettek is lehetnek. Mindez most tehát a a kezében van, az ECOFIN miniszterek kezében, és remélem, hogy ők lépnek is majd. Uh, thank you very much. Now Köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében Morja Kelver kapszón. Köszönöm szépen. Uh, üdvözlöm biztos urat ismét uh, a körünkben és az Európai Parlamentben. Egyetértek önnel abban, hogy nem szabad abba hagyni az adóelkerülés elleni harcot, sőt, többet kell tennünk ezen a téren, aktívabban kell eh, fellépnünk, és a legmagasabb politikai napirendekkel kell kitűznünk ezt a kérdést. Ezért állítunk össze a következő a decemberi Strasbourg plenáris ülésre egy közös állásfoglalási indítvány, amely a mérhető, kötelező jellegű elkötelezettséget eh, várja el az adóelkerülés elleni harc témájában. Az a cselekvési tervet, amelyről biztos úr beszélt, már egy éve láttuk. Itt ebben benne volt az agresszív adó tervezés elleni fellépés és az adóparadicsomok elleni fellépés is. Ez jó terv, de konkrét kötelező jellegű intézkedéseket nem tartalmaz. Ezt már májusban is követ egy másik dokumentum, amely szintén nem kötelező jellegű intézkedéseket javasolt. A tanácsot aztán a megtakarításokról szóló irányelv területén egy kicsit tovább tudtuk mozdítani, de sajnos nem történt elég előrelépés azt illetően, hogy milyen kötelező jellegű elkötelezettségek léteznek. Elvárjuk hogy valódi és kötelező jellegű intézkedések legyenek, ugyanis ez segíteni az adóelkerülés, az adócsalás elleni harcot. Megkérdezném tehát a bizottság biztos urat, mi a véleménye arról, hogy egy olyan mutató készletet kellene kidolgozni, amely tagállami szinten is segíti az adó szakadék bezárását, és milyen konkrét intézkedéseket terveznek az európai szemeszteren belül az adókülönbségek felszámolására, az különösen az Európa 2020-as stratégia fényében. Biztos. Először is szeretném megköszönni parlament aktív támogatását fellépéseinkhez. Az adó, csalás az adó elkerülés elleni harcban mindig támogatnak minket, és ez nekünk is sok segítséget nyújt abban, hogy ne csökkenjen a lelkesedésünk, állandóan nyomást gyakorolnak ránk, kérik, hogy folytassuk a munkát, és ahogy az már az előző szekcióból is kiderült, még nagyon sok tennivalónk van a jogszabályok gyakorlatban való átültetése terén, különösen. Úgy gondolom, majdnem mindenünk megvan már, minden szükséges dokumentum az asztalon van. Véleményem szerint, hogyha a tagállamok elfogadják az asztalon fekvő javaslatokat, akkor hatalmas előrelépést tudnánk tapasztalni ezen a területen. Úgy gondolom, hogy ez, nem hogy úgy gondolom, hanem biztos vagyok benne, hogy ez a tagállamok érdekeit is szolgálná, hiszen akkor könnyebben szedhetnék az adókat. Biztos vagyok benne, hogy azok az államok, amelyek már belefoglalták nemzeti cselekvési tervükbe ezeket az adócsalás és adók elkerülés elleni intézkedéseket, követik az ajánlásainkat. Az elmúlt európai szemeszter során, ha jól emlékszem, 11 tagállamnak javasoltuk, hogy erősítsék meg az adócsalás és adóelkerülés elleni intézkedéseiket, és fogadjanak el nemzeti szintű intézkedéseket az adóbevétel javítása érdekében. A célkitűzések kötelező jellegű célkitűzések kérdése én érdekes megközelítésnek tartom ezt. Ugye a nem bejelentett gazdasággal függ ez össze, de sajnos ezzel kapcsolatban csak igen bizonytalan, homályos adataink vannak, természetéből adódóan és amikor ennyire pontatlanok az adatok egy adott területen, akkor nem, is, nem könnyű az sem, hogy világos célokat tűzzünk ki magunk elé a probléma megoldására vonatkozóan. Én nyitott vagyok minden ötletre, azokra is, amelyeket önök itt a parlamentben vetnek föl és vitatnak meg. Minden megoldás érdekel minket természetesen. Az európai szemeszterről már beszéltem, szeretném még hozzátenni azt is, hogy az európai szemeszter negyedik fordulójában az a szándékunk, hogy még pontosabban fogalmazzuk meg az ajánlásokat bizonyos tagállamok felé, az adócsalás és adó elkerülés területével kapcsolatban jelentkezett problémákról van szó. Az európai szemeszter pontosan egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tagállamokat arra kényszerítsük, hogy az ajánlásainkat végrehajtsák. Ön is mondta, asszonyom, hogy ezek az ajánlások nem kötelező jellegűek, de az európai szemeszter keretében az, ezeknek az adott tagállamoknak, akik, amelyek nem hajtották végre az ajánlásainkat, pontosan arra van lehetőségünk, hogy rászorítsuk őket, hogy az európai szemeszter keretében ezt megtegyék. Tehát ilyen megközelítést fondolgatunk, és specifikus ajánlásokkal fogunk élni, amelyeket majd jövő nyár, jövő májusban jelentetünk meg, de a szolgálataink már is dolgoznak ezeknek a megfogalmazásán. Elnök, köszönöm szépen az EPP nevétben Esztritnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést szeretnék kérni. Egy kicsit elkéstem, de ez azért volt, mert szavaztunk a Nőgi Bizottságban, és felmerült ott egy kis probléma, mielőtt megkezdődött a szavazás, úgyhogy hős és erőfeszítésekre volt szükség, hogy mindenki felsorakozzon a kezdeményezésünk mögé. Biztos úr, a tanács jogi véleményét követően, amivel megsemmisítették a fokozott együttműködésre irányuló javaslatot az adózási területen, illetve az FTT-t is darabokra szedték. Ön hisz abban, hogy sikerre vihetők ezek a kezdeményezések? A tagállamok egy kisebbsége kényszerítheti a többséget arra, hogy elszenvedje ezeknek a jelenségeknek a hátrányos hatásait. Euh, Nagyon sok belső megfigyelő úgy nyilatkozik, hogy ez soha nem fog megtörténni. Lehet, hogy ez nem túl politikailag korrekt, hogy ilyesmit mondok, de én ezt hallottam. Thank you, Mrs. Uh, and uh, I... Köszönöm szépen, Luling asszony. Erre a kérdésre már válaszoltam, amikor Epping úr uh, tett fel egy hasonló kérdést, hogyha az elnök megengedi, akkor elismétlem a válaszomat az önkedvéért. két szemszögből közelíthetjük meg ezt a kérdéskört. Az első a tanácsogi szolgálatának a véleménye, amely arról szól, hogy egy bizonyos bekezdés, egy bizonyos cikkben, az FTT javaslatban hogyan is szól, és milyen jogi erővel bír. Tehát nem az egész javaslatról nyilvánított véleményt a tanácsjogi szolgálata, és a bizottság úgy gondolja, hogy a jogi szolgálat véleménye nem megalapozott. A bizottság jogi szolgálata már készítette egy jelentést ezzel kapcsolatosan, ez tartalmazza mindazokat az érveket, amelyek felsorakoztathatóak annak érdekében, hogy ennek a bekezdésnek az érvényességét alátámasszuk a javaslatban. A bizottsági javaslat véleményünk szerint teljes mértékben megfelel az Európai Unióról szóló szerződés rendelkezéseinek. Ezt a jelentést a tanács munkacsoportja a következő ülésén ismerheti meg december 12-én. 2013. december 12-éről beszélek. És a második észrevételem a következő. A megerősített együttműködés folyamatában dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 11 tagállam önkéntesen vállalta, és hangsúlyoznom kell az önkéntes jellegét ennek a vállalásnak, hogy felkérik a bizottságot javaslattételre, ami a pénzügyi tranzakciós adó harmonizált rendszerét illeti, amely ebben a 11 tagállamban érvényesülne. A megerősített együttműködés tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy a hatályt kiterjesszük, és más tagállamokra is vonatkozzon ez a javaslat, de a dolgok jelenállása szerint tizenegy tagállam van azon az állásponton, hogy ők szeretnének tovább lépni ezzel a javaslattal, és most az ő kezükben van a lehetőség, hogy megállapítsák a javaslatnak a konkrét hatáját és a tartalmát, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament hozzájárulása a jelentéseinek formájában, illetve annak a jelentésnek a formájában, amelyet a parlament nagy többséggel elfogadott, jó alap lesz arra, hogy tovább folytassuk a közös gondolkodást. Most a tagállamok, az említett 11 tagállam oldalán, térfelén van a labda, nekik politikai elkötelezettséget kell felmutatniuk a kompromisszum eh, kialakítása érdekében, és úgy gondolom, hogy ennek majd tanulni is leszünk. Köszönöm. Az utolsó kérdés. Enni Podimata kérdése. Uh, Sharon, uh, I'll speak in Greek, if you don't mind. Rögül szeretnék beszélni, ha nem baj. És majd megpróbálok a kollégák által felvetett mindegyik kérdésre kitérni a kérdésemben. Köszönöm szépen. Ami az adóelkerülés uh, és az adó kikerülés kérdését illeti, valamint az adó paradicsomok ügyét, Valóban az adóügyi, igazságügyi rendszernek az egésze nagyon érdekes felépítésű. Az FTT beleilleszkedik ebbe a rendszerbe. Ez egy olyan erőfeszítés, amely méltányosságot és egyelő elbánást kíván kialakítani adózási ügyekben. Tyson és Clever kollégák is említettek már egy nagyon fontos kérdést – ezen a területen nem tudunk már nemzeti szinten kellő választ adni a felmerülő problémákra. Az adóelkerülés, az adókikerülés és az adóverseny kérdése ilyen kérdések. A tagállamok lehetőségeit már meghaladják ezek a problémák. Gyakorlati lépésekre van szükség európai uniós szintű kér lépésre. Görögországot is említette az adóbeszedés problematikáját. Nemzeti szinten az egyes tagállamok lehetőségei korlátozottak. Ezért szisztematikusabb megközelítése van szükség. Az OECD főigazgatója itt volt a körünkben, és ma délelőtt erről a kérdésről beszélt, globális szintű válaszokra van szükségünk, hogy hatékony választ adjunk a felmerülő problémákra. Kleffer asszony is felvetette ezt a témát. A parlament intézkedést tett arra nézve, hogy ne próbáljuk egymásra hárítani a felelősséget. Most mégis a bizottságon a sor, hogy kikényszerítse ennek az intézkedésnek a meghozatalát, hogy mérhető célkitűzések és megvalósítandó célok álljanak rendelkezésre az adóelkerülés elleni fellépésben. Ilyen konkrét célokra van szükségünk, és kigazítási programokra. Ez érint egyébként hazámat is ezen a területen, és megvan annak a logikus oka, hogy miért van szükségünk mérhető célokra, és ez illeszkedik az európai szemeszter gondolatkörébe is. A kérdésem a szemeszterre kapcsolatosan, egyébként ez a görög kontextusban nagyon fontos, az adóelkerülés és az kikerülés elleni fellépés. Már ami az pénzügyi tranzakciós adót illeti, ez is kapcsolódik ehhez a kérdéshez. Tehát a kérdésem, mégis felteszem, az FTT dosszié elsődleges prioritással szerepele az önök listáján, és kívánnak-e a következő fél évben, még a parlamenti ciklus vége előtt ebben megegyezésre jutni? Well, so, uh... No, először is szeretném elmondani, hogy a bizottság nem mutogat újra senkire, nem tologatja a felelősséget a tagállamok felé vagy között, és ha megvizsgálják azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottság jelenlegi ciklusában beterjesztettünk, Sharon Bowles is elmondta az ÁFA konferencián, hogy ez volt a, a bizottságok történetének a legtermékenyebb ciklusa az adópolitika tekintetében. És fontos tehát az is persze, hogy a tagállamok elfogadják ezeket. Már is fogadtak egy sor nagyon fontos javaslatot, és el is kezdtek ezek alapján dolgozni. Ám még nagyon sok ö, elfogadásra vár, a javaslatok közül, és az FTT ezek egyike. Osztom abeli nézetét, hogy hát is alapvetően politikai akarat kell a résztvevő tagállamok részéről, hogy belefogjanak a tárgyalásokba még a választások előtt, már az EP választások előtt, mert ez egy nagyon fontos projekt, tagállami szempontból vizsgálva is, hiszen az összes, és nagyon sok tagállam voltak, az összes azok közül, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a megerősített együttműködés körében, számukra egy nagy politikai súlyú kérdés volt, tagállami szinten is, és az is marad. Úgyhogy most arra van szükség, hogy hatékony munka induljon a résztvevő tagállamok körében, a kompromisszumok irányában, a bizottság meg megtesz mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ezt, ezt a kompromisszumot tető alá hozzák. De hát végső, mint mondtam, a tagállamok kezében áll a dolog, van a dolog. Én nem tudok rá erőltetni semmit, semmit, nem tudom a magasba emeltetni a kezüket, ők kell, hogy megtegyék ezt. Aztán a kötelező célok tárgyában feltett kérdést, illetve meg az adócsalás, adó elkerülés elleni harcban. Érdekes gondolat ez, meg kell vizsgáljuk, talán részletesebben is majd. Ha visszatekintünk az európai szemeszter történetére, minden évben javítottuk a hatályt, ajánlások célzottságát, és most ezt a negyedik európai szemeszter folyamata indul be, és azok a gondolatok, amelyek eh, e parlamenti ciklusban vizsgálat alá estek, mindenképpen hozzájárulhatnak majd az európai szemeszter teljes módszertanának és eljárásának javításában, javítására. És örülök, hogy az adózás az megkerülhetetlenül része ennek a folyamatnak. És az európai szemeszter keretein belül nagyon sok gyakorlati, koordináló jellegű cselekvést tudunk elősegíteni az adópolitika területén, amit EU szinten nem lehetne jogalkotás tárgya, szubszidiatás és egyéb korlátok miatt, így mégis azonban a, dolgozhatunk területeken. Nem enged twittelt is nekem, hogy támogassam az öngondolatát, és igaz, amit mondott, meg amit a konferencián hozzászólásomról mondott, és igen, valóban szükség van az ön területén, az adó területen, a nem pénzügyi jelentéskészítési irányelv révén is, hogy nagyobb átláthatóságot, adatszolgáltatást irányítsunk elő, mert ez segíthet abban, hogy az adó alap működjék, és lássuk, átlássuk, hogy mi is történik a végrehajtás során. Ha ebben sikere járunk, akkor önt is dicséret illeti, meg az OECD-t is, még akkor is, hogyha ezek a gondolatok nem jelennek meg feltétlenül az ön neve alatt, mégis önt is dicséret illeti, ha sikerrel járunk, meg hát az egész bizottságot, ha sikerrel jutunk ebben, de ehhez a jogi szakbizottságot kell egy kicsit ösztökélnünk, meg a tagállamokat persze igen keményen ezekben a témákban. Köszönöm szépen, várjuk a következő eszmecserét önnel, amikor az majd megszerveződik. Köszönöm. Kollégák! Ma délután később kezdjük a szakbizottsági ülést, 3.45-kor, ám legyenek pontosak, mert azonnal kezdjük a szavazást. Tehát, hogyha nem lesznek itt, és furcsa szavazási eredmények születnek majd, akkor ne engem károsztassanak.